Bueno, vamos a, vamos a ir empezando. Akkor megkezdjük a ma délelőtti ülésünket. Mindenkit szeretettel köszöntök. Ma délelőtt egy eszmecserével fogunk kezdeni, mégpedig az erőszakról és az emberi jogvédők elleni fenyegetésekről. Illetve, hogy az Európai Unió milyen választ tud adni egy új mechanizmus segítségével az emberi jogi jogvédők védelme érdekében. Mindig nagy aggályt jelentett számunkra itt az Európai Unióban, és a parlamentben ez a téma mindig prioritást jelentett, hogy milyen munkát végeznek azok az emberek, férfiak és nők, akik nagyon veszélyes területeken még mindig azokat az értékeket képviselik, amelyeket mindannyian védünk. Az Európai Unió cselekvési terve számos konkrét cselekvést tartalmaz, ami pontosan ebbe az irányba mutat. És az Európai Unió helyi delegációit is arra biztatja, hogy óvják az emberi jogi jogvédőket. Az Európai Parlamentben is több sürgőségi megoldást javasoltunk, és az állásfoglalási indítványainkban mindig nagyon konkrét esetekre tértünk ki az emberi jogi jogvédők helyzetét illetően, konfliktus helyzetekben, olyan országokban, ahol konfliktus helyzet tapasztalható. 2014-ben és 2015-ben itt az Albizottságban számos eszmecserét tartottunk Michel Forsttal és Margaret Cekájával, akik az ENSZ külön jelentéstevői az emberi jogi jogvédők helyzetével kapcsolatban. Ma délelőtt pedig azokról a főszereplőkről szeretnénk beszélni, akikkel kapcsolatban egy új mechanizmus született, amelyet az Európai Unió azért vezetett be, mert felismerte annak szükségességét, hogy meg kell védeni az emberi jogi jogvédők helyzetét. Ahogyan tudják, a Frontline Defenders NGO az egyik legfontosabb szervezete a civil társadalomnak, amely az emberi jogvédők védelme érdekében dolgozik. Képviselője be fog számolni nekünk azokról a fontos szempontokról, amelyek az éves jelentésükben is szerepelnek, amelynek címe Stop the Killings. Először is Andrea Rokának fogom megadni a szót, aki az emberi jogi jogvédők védelméért felel, és szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk. Parancsoljon, Roka úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretném elmondani, hogy arról beszélnék, hogy hogyan az emberjogvédőket hogyan támogatjuk. Nagyon veszélyeztetett emberekről van szó, biztonsági képzést, támogatásokat, viszontétlen támogatásokat nyújtunk, illetve általában a konkrét kockázatokkal szemben próbáljuk őket védeni. 2015 eseményei azt megerősítették, hogy megpróbálják elhallgattatni az emberjogvédőket, az érintett országok ezen irányú erőfeszítéseiket megerősítették, egyre gyakoribbá, gyakoribbá válik az erőszak, és az igazság szolgáltatás is üldözi ezeket az embereket, zaklatják őket. 156 emberjogvédőt öltek meg 25 különböző országban múlt év során, ez mind az országok, mind az gyilkosságok számában jelentős emelkedést jelent. 45%-a ezeknek környezetvédelmi földhöz, termőföldhöz, illetve az őshonos lakosság jogaihoz kapcsolódó emberjogvédőket érintett. A korrupcióval, a büntetlenséggel foglalkozó újságírók, illetve a médiaszabadságért küzdők is érintve voltak egyre megszorítóbb jogszabályokat fogadtak el, ember jogvédők és a nemzetközi partnerek közötti kapcsolatokat is megpróbálják megszakítani, főleg az Orosz Föderáció és Kína esetében kitapintható mindez. Az állami szervek ezeket használják elsősorban erre a célra. A tavaly őszi terrorista támadások után úgy érezzük, hogy az emberjogvédőket még komolyabb üldöztetésre számíthatnak mind a hazájukban, mind a külföldi, őket támogató országokkal szemben komolyabban fel, feléphetnek. Hogyha nagyon komoly a veszély, akkor az áttelepítésük is felmerülhet. Az utazás tilalma, hogy ne utazhassanak külföldre, ez is egyre nagyobb számú országban bevált eszköz, főként Észak-Afrikában, Ázsiában és Közel-Keleten. Ha már Ázsiáról beszélünk, az igazságszolgáltatás emberjogvédők elleni fellépése Malajziában, Myanmarban és Tájföldön is gyakoribbá vált. A fizikai támadások is terjedőben vannak, főként Vietnámban, az tavalyi év első 11 hónapjában 60 ilyen támadásról számoltak be. 2015 során évek óta nem volt ilyen komoly a felépés az emberi védők eh, ellen eh, Kínában. A helyi emberi védőket támogató külföldi civil eh, szervezetek ellen nagyon komoly feléptek, kriminalizálták ezt a fajta tevékenységet. 2016-ban valószínűleg elfogadásra kerül ez. az állami szervek a, számítanak a legveszélyesebb, eh, legnagyobb veszélynek az emberi esetében. A civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok eh, Egyiptomban, Iránban és Szaudarábiában például az eh, Isten káromlással kapcsolatos szigorú törvényeket fogadtak, illetve kiber bűnözéssel kapcsolatos törvényeket az országban és Egyiptemben, Marokkóban is nagyon sokat romlott a helyzet. A civil szervezetek munkáját gátolják, és jó néhány csoport nem tudta megújítani a regisztrációt. Afrikában az önkényes bebörtönzés és az igazság szolgáltatás általi zaklatás volt a legelteljetebb. Angolában, Burundiban, Ruandában és Ugandában eh, például eh, az emberjogvédőknek egyre kisebb a mozgásterük, a kormányzat pedig a független szervezetek működését megpróbálja gátolni. Amerikában a legaggasztóbb a szélsőséges erőszak, említettem, hogy 156 ember vesztette életét tavalyi év során. 60%-a eh, ezeknek Latin Amerikában, azon belül is Kolumbiában fordult elő az LGBTI jogvédőket Hondurasban támadták, itt 15%-át adták az összes amerikai gyilkosságoknak, és mondom, Hondurasban 70%-át tette ki ezt. Az Orosz Föderáció a nem kívánatos szervezetekre vonatkozó törvényt fogadott el, amely kriminalizálja az orosz emberjogvédőket akkor, hogyha nem kívánatos szervezetek támogatását élvezik, akár 6 éves bebörtönzéssel is sújthatják őket. Négy nemzetközi csoport szerepel ezen a listán, a, például az Open Society Nyílt Társadalom Alapítvány, amely az orosz társadalom civil szervezetek számára nagyon fontos támogatást nyújt. Kirgizisztán, Kazaksztán és Tajikisztán esetében komolyabb megszorításokkal számolhatunk külföldi ügynökként, kémként beszélnek az emberjog védőkről ezekben az országban. Az Európai Unió új mechanizmus fogadott el az emberjog védők támogatására, a veszélyben lévő emberjog védők támogatására, ez üdvözlendő. 200-250 millió eurót ítéltek meg a 2014 és 20 közötti években a veszélyeztetett emberjogvédők segítségére. Úgy érezzük, hogy, hogy a jelenlegi helyzetben alapvetően a biztonságuk garantálása kell, hogy legyen az EIDHR esetében a prioritás. Úgy tűnik számunkra, hogy az e-, ezen pénzek egy részét más tematikus prioritásokra irányítják hát az Európai Unióban. Úgy érezzük, hogy a biztonságuk garantálása és a személyi épségük védelme kell, hogy legyen a prioritás, akár már ország szinten is fel kell lépni ennek érdekében. Az emberjogvédők következetes politikai támogatásra is szorulnak, nem csak gyakorlati és pénzbeli támogatásra. A közelmúltban az emberjogvédőkkel kapcsolatban végeztünk egy felmérést, és a politikai támogatás úgy tűnt, hogy még fontosabb számukra, mint a gyakorlati segítség. Mire gondolunk? Például a kétoldalú kapcsolatokban rendszeresen fel kell vetni ezt a problémát. Az agasztó számú gyilkosság és a büntetlenség eh, miatt arra szólítjuk fel az Európai Uniót, hogy, az, hogy eh, egy új politikát fogadjon el, automatikusan ítélje el az emberjogvédők eh, elleni erőszakot, bárhol bármikor fogadjon el. Az ENSZ prioritásaival kapcsolatban az önök háza januárban elfogadott egy álláspontot, tegnap is egy ilyen álláspont elfogadására került sor. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy ha szisztematikusan és automatikusan elítélik az ilyen visszaéléseket, illetve erőszakot, akkor az mindenki számára sokkal jobb lenne. 2014 esetében a 90, a 2014-es gyilkosságok 90%-a esetében semmiféle fellépés nem követte ezt. Úgy látom, hogy el is fogyott az idő. a Most pedig szeretném bemutatni önöknek. Manuela Pickett, aki újságíró, San Francisco de Kitói Egyetemen tanít. Nagyon régóta folytat emberi jogi aktivista tevékenységet különböző helyzetekben, veszélyes helyzetekben találta magát, már számos alkalommal és számos veszélyes ügy mellett állt ki. Úgyhogy ő fog beszámolni nekünk a megélt valóságról. Úgyhogy azt hiszem nagyon érdekes lesz őt meghallgatni. Pékasszony parancsoljon. Szeretnék köszönetet mondani először is a Frontline-nak, hogy eh, a börtönből kiszabadítottak Francia vagyok, Párizsban születtem, mert anyám menekült volt, Brazíliába érkezett a katonai diktatúra során. Én magam most eh, Németországban, Berlinben élek. Idén, augusztus 13-án eh, 2015-ben eh, partneremmel, aki az ekvadori indián mozgalomnak tagja, körbefogott minket a rendőrség, megvertek minket, és börtönbe zártak. Amikor kórházban voltam, elvették tőlem a vízumomat. Tíz évig éltem egyébként, akkor már tíz éve éltem Ecuadorban. Így módon tehát illegális bevándorló voltam öt napig, kórházbi tartózkodásom után öt napig voltam börtönben, a francia konzulátus pedig segítségemre sietett a Frontline-nak köszönhetően, illetve egyéb nemzetközi egyetemeknek köszönhetően kiszabadítottak a börtönből, de nem kaptam új vízumot. És mivel nem rendelkeztem vízummal, és a kormány nem örült nekem nagyon, ezért úgy döntöttem, hogy elhagyom az országot. Ecuadorban próbáltam négy vagy öt alkalommal e, vízumot szerezni. A családom ott van, a munkám ott van, mindenemet elveszítettem egyik napról a másikra. Tavaly augusztusban, most már Európában élek, itt próbálok küzdeni. Az indián emberi jogokról szoktam írni, illetve egyéb e, tanulmányaim is megjelentek. Egy évvel ezelőtt e, Kitóban, a lakásomban meglátogatott a rendőrség, megfenyegettek, megfélemlítettek. Titkosszolgálat követett rendszeresen ut- utánam mentek, amikor külföldre utaztam, akkor is követtek, követtek akkor, amikor munkába mentem. Minden reggel aggódtunk, amiatt, hogy a gyerekeink visszaérnek az iskolából úgyhogy borzasztó nehéz helyzetet éltünk meg, ami emlékeztet minket arra, hogy az elmúlt évtizedekben milyen lehetett Latin Amerikában diktatúrában élni. Az esetem azonban nem egyéni, egyedi. Szeretnék néhány konkrét példát is mondani arra, hogy hasonló helyzetek előfordultak már. A cenzúra az elmúlt évben, 2015-ben fokozódott, gyakorlatilag naponta érte támadás a sajtót, megvádolták, megfenyegették, cenzúrázták, bezártak rádiócsatornákat, újságokat, az újságírókat megvádolták, bíróság elé állították, karikaturistákat és bíróság elé állítottak, mert nem volt megfelelő a karikatúra, amelyet kiadtak. Gyakorlatilag egy jogi háborúba kerültünk a kormányjal. Volt 2013-ban egy új törvény, ami nagyon kétértelmű volt, és ezt felhasználták többször arra, hogy a médiát ellenőrzés alá tartsák. Cenzúra számos alkalommal előfordul, a médiumokat támadják, nagyon gyakran bezárják. Ez azt jelenti, hogy egy egyre kevesebb magánsajtótermék jelenhet meg, hanem inkább állami ellenőrzés alatt tartó médiumok működnek, amelyet a kormány ellenőriz. A Twitter, a közösségi média szintén ellenőrzés alatt van tartva. Ez azt jelenti, hogy az emberek Twitter bejegyzéseik miatt akár 8 napos börtönbüntetést kaphatnak. Tavalyi év során nagyon sok tiltakozás volt ezzel kapcsolatban, a rendőrség részéről nagyon erőszakos elnyomás történt más embereket is börtönbe zártak, például az ország déli részén nőket, indián nőket zártak be, nagyon gyakran letartóztatások során szexuális bántalmazásra panaszkodtak, a fehér nők azonban nem szenvedték el ugyanezt a bánásmódot. Nagyon sok nőt, indián nőt megtámadtak, és nagyon súlyosan bántalmaztak a börtönben. A tiltakozáshoz a tiltakozásokkal kapcsolatban 700 embert vontak büntető eljárás alá Ekvadorban. Van egy intézményesített módja ennek az üldöztetésnek. Vannak olyan kormányrendeletek például, ami a szabadtársulást megtiltja, ez azt jelenti, hogy a kormány megbízottai bármikor bármilyen gyülekezést leállíthatnak, és illegálisként állíthatják be azt. Hetente két ember üldöznek emberi jogi tevékenység miatt világszinten, és ebből a fele Indián. Ebben az összefüggésben miért kellene az EU-nak bármit tennie, és mit tehet? Az első ok, hogy miért kellene az EU-nak tennie valamit, eh, ez nem annyira rossz a helyzet. Én eh, élek még mindig, csak kitiltottak az országból. Az oroszok, az orosz barátai mondták, hogy hát nem is annyira rossz a helyzet, nem gyilkoltak meg téged, még mindig ez. Tehát nem arról van szó, nem olyan, mintha Pinochet diktatúrát élnék meg a 70-es években, de a kormány nagyon keményen reagál, és nagyon hamar reagál, hogyha a nemzetközi szervezetek aggályukat fejezik ki például a szólásszabadsággal kapcsolatban, és még inkább reagál, hogyha az EU teszi ezt meg. A cenzúra aggasztó, bár nem annyira drámai. Azonban a demokrácia eltörlésének az első lépése. A demokrácia nem csupán egy pucs útján szűnhet meg, hanem szépen lassan, hogyha cenzúra vezetnek be, az alapjogokat szép apránként lebontják, és mire felébredünk, addigra már túl késő lehet. Az Európai Uniót ezért azzal biztatom, hogy hamar tevékenykedjenek a nemzetközi rendszernek az emberi jogi aktivisták és tagjai. Itt az Európai Unió, nem csak az Európai Unióban kell fenntartani a demokratikus rendet, hanem a világ minden szintjén és eh, Valenciana asszony, szeretném, hogyha önök egy nyilatkozatot adnának ki az emberi jogi jogvédők eh, szabadságával kapcsolatban, illetve sajtószabadságért, és azért, hogy eh, az én esetemben visszatérhessek hazámba, Ekvadorba. Hogyha kereskedelmi megállapodást ír alá az EU Ekvadorral, azt remélem, hogy nem hallgatják el az erőszakos cselekményeket Ecuadorban, akár látogassanak el az országba, vegyék fel a kapcsolatot a civil társadalmi szervezetekkel, magam is egyébként segíthetek ebben, és hogyha valaki eh, több információt szeretne ezekről a témákról, akkor nagyon szívesen segítek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, egészen biztos lehet abban, hogy számíthat a segítségünkre és a mechanizmust is beindítjuk, nem csupán az ön által kért nyilatkozatot. Most pedig meg fogjuk adni a szót Joan Odien asszonynak. Odirn, nem tudom, hogy jól mondtam mert nem tudom, hogy francia ön, vagy angol. Ő volt a vezetője a Protect Defenders titkárságának. Ez egy új mechanizmus, amelyet az Európai Unió most indult be, és a csapatával együtt biztosítja azt a koordinációt, azt a kommunikációt, ami ezzel a mechanizmussal kapcsolatos. És mielőtt ezt a pozíciót töltötte volna be sok időn keresztül, a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságánál dolgozott, ahol nagyon komoly tevékenységet folytatott a konfliktusos térségek esetében Afrikában, illetve a volt szovjet köztársaságokban. Azt gondolom tehát, hogy ideális, a háttere ahhoz, hogy betöltse ezt a pozíciót, illetve tájékoztasson minket erről a mechanizmusról. Köszönöm, parancsoljon, asszonyom. Dear Chair, dear Vice Chairs, dear Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt képviselők. Én a Protect Defenders szervezetet szeretném bemutatni. A Protect Defenders ez egy új EU mechanizmus, amelynek célja, hogy az emberi jogi eh, jogvédőket megvédjük európai finanszírozású 95%-ban, 12 NGO tartja ezt fenn, ezek aktív emberi jogi jogvédő szervezetek. Egy négytagú igazgatóságot állítottunk fel, ez vezeti a projektet, Frontline Defenders OMT, OMCT, Én a titkárságot képviselem, és napi koordinációért vagyunk felelősek. Tavaly októberben kezdtük el a projektet, három év, 10 5 milliós a költségvetésünk. A projekt célja az, hogy rövid, közép és hosszú távú intézkedésekkel védjük az emberi jogi jogvédőket, illetve az őket védő szervezeteket. Az emberi jogi jogvédő alatt olyan személyt értünk, akinek feladata az, hogy védje vagy előmozdítsa az emberi jogokat. Nem kell, hogy főállású foglalkoztatottja legyen egy emberi jogi NGO-nak, lehet például újságíró, aki a szólásszabadságért küzd, lehet eh, ügyvéd, aki eh, emberi jogi ügyeket eh, képvisel, vagy közösségi vezető, aki mondjuk a bányászati iparral szemben védi a helyi lakosságnak a földhöz fűződő tulajdoni jogait. Mi a legkockázatos, legnagyobb kockázatot viselő emberi jogi aktivistákat akarjuk megvédeni, konkrét kommunikációs lehetőségeket és támogatást tudunk nyújtani. A konzorcium egyes tagjai bizonyos konkrét területeken specializálódnak melegjogok, női jogok, vagy szociális és gazdasági jogok. A projekt nagy része az támogatások odaítélése. Először egy rendkívüli támogatást adunk, akkor, amikor fellépnek az emberi jogi jogvédő ellen a tevékenysége miatt. Ezen támogatások például az ügyvédi költségek fedezésére szolgálhatnak, amikor eljárást indítanak egy jogvédő ellen, vagy a támadás esetén az orvosi költségeket fedezhetik, vagy egy riasztórendszer beépítése az irodájába vagy házába családi támogatásokat adunk ki, hogyha letartóztatták az emberi jogvédőt, vagy áttelepítjük valami biztonságos területre a jogvédőt, ha ez szükséges. Az első négy és fél hónapban 95 támogatást ítéltek oda a konzorcium tagjai, ez több mint 200 ezer euró. A jogvédők Burundiból, Bangladesből, Szíriából, Kínából, Pakisztánból, Kongóból és Orosz, köztes, Orosz Föderációból származnak. Általában szólásszabadságért, nőjogokért, nőjogokért és jókormányzásért harcoltak ezek a jogvédők ez általában iroda és lakásvédelmi intézkedéseket és áttelepítést foglaltak magukban. ideiglenes relokációs támogatásokat is tudunk adni. A relokáció célpontja lehet szomszédos ország vagy európai ország a jogvédő támogatást kap az ottani szervezetünktől, illetve partnerszervezetünktől, megszervezi az ott lakását, e, akár ösztöndíjat ad, vagy képzésben részesíti. E, az EU Temporary Location Platform az a hálózat, amely támogatja e, ezeket az áttelepítéseket, 50 tagja van ennek a hálózatnak ott van az ICON például, amely azon városok szövetsége, amely városok fogadnak üldözött művészeket. Van egy holland szervezet, amely tíz városban szervezi ilyet, vagy vannak helyi programok, ahol például a Madrid környékén a pszichológiai és testi sérüléseiket próbálják gyógyítani a jogvédőknek. Um, e az egyik célunk az, hogy összekössük a hálózatokat, és ideiglenes lakhatási lehetőségeket biztosítsunk. Európai szinten, európai városokkal, például Lyonnal próbáljuk az együttműködés szorosabbra fűzni, Kosztarikában és Törökországban is aktívak szeretnénk lenni. A, az első relokációs támogatást tajlandi és tajföldi és bangladesi jogvédők kapták. A legnagyobb kihívások a szervezeteink előtt erről szeretnék beszélni, amikor egy relokációs programot útnak indítunk, illetve egy konkrét személyt megcélzunk ilyennel, a vízum beszerzése okoz nagy, lehet, nagy nehézséget, ebben nagyon szívesen vennénk az önök támogatását. Aztán a támogatásnak egy másik komponense az, hogy kapacitásépítő tevékenységeket is tudnánk támogatni. Erre is mondanék példát, eh, advocacy túrokat, eh, tréningeket. It can be focused on internal management uh, for the organization mindenfajta management tanulmányokat támogatunk. Or they can apply for crowdfunding in environments that... Illetve társfinanszírozást is tudunk biztosítani. A tíz ilyen támogatást osztunk, osztottunk ki az elmúlt időszakban 80 ezer euró értékben, főleg női, nőjogi mozgalomnak, mozgalmaknak azért, hogy fel tudjanak lépni ezen a területen. A tréninget a konzorcium tagjai szervezik, ez fizikai és digitális biztonság, kockázatkezelés, védelmi stratégiák, kampánystratégiák, pszichoszociális védelem, és támogatás a jogvédők számára ezek a képzési területek. Monitoring és advocacy másik területünk, meg, tárgyalási megfigyelőket küldünk, hogyha fellépnek egy jogvédő ellen, dokumentáljuk a jogsértéseket. Emellett tényfeltáró missziókat is tudunk szervezni. Minden minden támogatónk gyorsan mobilizálható. Uh, uh, A jogvédők helyzete romlik folyamatosan, egyre többet börtöznek, börtönöznek, begyilkolnak meg, vagy zaklatnak. A sürgős, illetve hosszabb távú támogatás is egyre jobban el kell. A, az emberi jogi szervezetek nagyon büszkén vesznek részt ebben a programban, hogy egy ilyen átfogó mechanizmust tudtak létrehozni, és reméljük, hogy ez fenntarthatónak bizonyul. Eh, tudatában vagyunk és hálásak is vagyunk azért a támogatásért, amit az Emberi Jogi Bizottság, illetve az Európai Parlament adott eh, a projekt kidolgozása során, és eh, a továbbiakban is nagyon szeretnénk önökkel együtt működni, megvédeni a veszélyben lévő jogvédőket. Végezetül további információt és konkrét támogatást kaphatnak tőlünk, segítséget kaphatnak tőlünk, hogy megértsék a munkánkat. Van itt egy kis brosúránk, ahol az elérhetőségünk meg megtalálható. Köszönöm. Pues muchísimas gracias. Eh. Nagyon szépen köszönöm. Itt asztaltársaimnak épp azt mondtam, hogy eh, meglehetősen új mechanizmusról beszélünk, ezért nagyon helyes, hogyha ezzel részleteiben foglalkozunk. Az országok listájával kapcsolatban, amelyeket felsorolt, azt hiszem, hogy a eh, több legnagyobb, legfontosabb számokat említette. Ugyanis Latin Amerikából egyetlen országot sem sorolt fel. Tehát ezek a számok, amelyeket megemlített, a különböző országok, amelyeket megemlített, amelyek már csatlakoztak a mechanizmushoz egyik latin-amerikai országot sem említette meg ezek közül. Vannak tehát latin-amerikai személyek, akik, akiket a mechanizmus keretében segítenek? Talán ez meg túlságosan új mechanizmus, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Uniós delegációk ott a helyszínen reklámozzák ezt a mechanizmust. Mert hogyha nem, akkor az emberek nem is fognak tudni erről. Ezért a nagyköveteinknek az adott országokban tehát a nagyköveteknek, delegációvezetőknek, az Európai Uniós delegációvezetőknek a különböző országokban erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy reklámozzák ezt az új mechanizmus. Ez csak egy megjegyzés egyébként. Um, I just mentioned No, don't, don't, don't, don't, don't. Sorry. I just mentioned the, the main countries. Csak a legfontosabb országokat említettem meg, aki azon emberi jogi aktivisták tekintetében, akik az első hónapnyi támogatást megkapták, és támogatásokat Brazíliából, Hondurasból, Peruból származó emberi jogi aktivistáknak is nyújtottunk, úgyhogy már eleve vannak latin-amerikai aktivisták, akik érintettek a mechanizmus által. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Sara Rinaldét fogjuk meghallgatni a DJ Defco részéről aki szintén tájékoztat minket azzal kapcsolatban, hogy hogyan született ez a mechanizmus, és milyen szükségletek, milyen helyszíni igények vezettek ahhoz, hogy az aktivistákat támogassák e tekintetben. Köszönöm. Um, dear members of the Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni a meghívást és azt a lehetőséget, amely keretében az Európai Bizottság az egy az európai demokráciáért és emberi jogokért eszközt, az egyik legfontosabb eszközünket ebbe mutathatom. Az EIDHR egy legfontosabb célja, hogy az jogvédőket segítsük, támogassuk, hogy azt a kollégák elmondták. Nyilván tudják, hogy tehát ez a fő célkitűzésünk. Mielőtt elmondanám, hogy hogyan született ez a mechanizmus, Elmondanám azt is, hogy az EU delegációk, tehát a kvázi EU-s nagykövetségek eh, tisztában vannak ennek a működésére, ismerték a problémát, és úgy döntöttek, hogy a különböző szervezetekkel együtt működnek, illetve új esetekről is természetesen beszámolnak. A mechanizmust magát illetően eh, Nehéz lenne bármit is hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, éppen ezért a projekt geneziséről, a születéséről beszélnék inkább. Két évvel ezelőtt állt elő az Európai Bizottság ezzel a gondolattal, mert úgy éreztük, hogy legyen szó egyénekről vagy <clears throat> szervezetekről az emberjogvédőket mindenképpen fontos védeni. Az új rendeletben egy olyan cikk is szerepel, amely az új mechanizmus létrehozását megelőlegezi, hogy azt az elnök asszony említette. Van egy cselekvési tervünk is ezen a téren, amely felszólítja az Európai Bizottságot, a külszolgáltat és a tagállamokat, hogy az emberjogvédők támogatását erősítse meg, és a világszert a civil szervezetek, a demokráciáért harcoló civil szervezeteket segítsük. Az első EU-s átfogó ilyen mechanizmus, nagyon komoly innováció, és sokban segíthet bennünket abban, hogy <clears throat> az említett célokat elérjük. Egy nyílt pályázatot követően fogadtuk ezt el, csak egy projektet választottunk ki. Az Európai Bizottság és a Frontline Defenders között 15 millió eurós szerződést írtunk alá. 2015. október 1 indult el maga a tevékenység. A protectdefenders.eu honlap is ekkor lépett működésbe mi mechanizmusnak nevezzük, de hát alapvetően a protectdefenders.eu alatt keresendő ez. Mi az igazi hozzáadott érték ennek a mechanizmusnak? Joggal felül merül fel ez a kérdés önökben. Nos, most először ítéltünk oda ilyen nagy összeget, 15 millió eurót egy hasonló, egy ilyen ehhez hasonló projektre. Már maga ez is önmagában újításnak számít. 12 kettő nemzetközi szervezet egy konzorcium keretében működik együtt, ez is egyszerű kihívás és nagyon nagy eredmény is. Itt felhívnám a figyelmet az EIDHR sajátosságára, mi szerint főként civil szervezeteken keresztül érjük el a célunkat, függetlenül a partnerkormányoktól, tehát alapvetően civil szervezeteken keresztül érjük el a céljainkat. Most először fordul elő, hogy egy projekten belül rövid, közép és hosszú távú támogatást és segítséget is nyújtunk az emberjogvédők számára. Nyilván a célunk az, hogy a fenyegetés esetén minél gyorsabban feléphessünk, ugyanakkor próbáljuk javítani a kapacitásokat is, erősíteni őket, annak érdekében, hogy a jövőbeni veszélyeket jobban el tudják hárítani, esetleg el tudják viselni. Ebben a mechanizmusban számunkra különösen fontos az, hogy most először figyelünk oda a veszélyben lévő emberjogvédők áttelepítésére, hogy az adott régióból, országból, városból át, ki, át tudjuk őket telepíteni, akár ha szükség van rá, akár Európára, Európába is. Also to mention that uh, protectdefenders.eu is not... A protectdefenders.eu nem az egyetlen eszközünk arra, hogy az emberi jogvédőket segítsük és támogassuk. Más programokkal is uh, szolgáljuk ezt a célt például a veszélyben lévő emberjogvédők vészhelyzeti programja. Ezen keresztül tudunk kisebb viszontítő támogatásokkal maximum 10 euróig, maximum 6 hónapig tudjuk támogatni az érintett, veszélyeztetett emberjogvédőket, ami segítheti őket abban, hogy ebből a veszélyeztetett helyzetből úgymond elmeneküljenek, kimeneküljenek. Ez a szükség, alap vagy vesz, sürgőségi alap párhuzamosan folyik a mechanizmussal. Heti koordinációs üléseket tartunk a saját alapunk és a mechanizmus vezetői között, annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések, illetve hogy a rendelkezésre álló információt egymással kicseréljük, és hogy valóban a komplementaritás és a szinergia keretében járjunk el. Arra is emlékeztetném önöket, hogy az emberjogvédőket további eszközökkel is tudjuk támogatni. Minden évben évi 5 millió eurós pályázatot írunk ki, Ebben az évben a női ember jogvédőkre koncentrálunk, illetve a női jogokért harcoló emberjogvédőkre. A környezetvédelmi és a földhasználati kérdésekkel foglalkozók is a listán szerepelnek. Az EU delegációk emellett saját kisebb pályázataikkal is próbálják ezt a célt szolgálni. Itt tehát zárás képen még annyit mondhatnék el, hogy az EIDHR a világon a legnagyobb ilyen program, amely az emberjogvédőket támogatja. Azt hiszem, hogy az Európai Unió erre valóban büszke lehet. Az EIDHR még így is kis eszköznek minősül a többi külső, külső felépéssel kapcsolatos eszközünkhöz, de nagyon specializált és nagyon konkrét krízis helyzetekben nyújthat segítséget, megoldást. Köszönöm szépen! Annak érdekében, hogy az összes tájékoztatást megkapjuk nagyon röviden, mivel meg kell hallgatnunk nyilván a képviselők kérdéseit is, szeretném megadni a szót Gerete O'Briennek, aki az emberi jogi jogvédőkért felelős szakreferens a külügyi szolgálatnál, és aktív együttműködésére számítunk. Hogyha készen áll, akkor megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, megpróbálok röviden szólni, mivel nagyon kevés már az időnk. Szeretném elmondani a mi szempontunkból azok az eh, hozzászólások, amelyeket meghallgattunk. Eh, egy bevágnak azzal, amit mi magunk is hallunk, hogy egyre jobban romlik az emberi jogi aktivisták helyzete, és a külügyi szolgálat is ezt tapasztalta a DEFKOS kollégákkal nagyon szorosan együttműködve, hogy mit teszünk ezen a területen, illetve miket tervezünk az idei évre, szeretném most elmondani. Ami az iránymutatás végrehajtását illeti, úgy érezzük, hogy nagyon sok előrelépés történt a néhány évvel ezelőtti helyzethez képest. Az Európai Uniós diplomát hallották, meglehetősen aktívan végrehajtják az iránymutatást, találkoznak az emberi jogi aktivistákkal, meglátogatják a letartóztatottakat, illetve kapcsolatot tartanak fenn az érintett országokban a hatóságokkal. 2015-ben az emberi jogi aktivisták helyzete az egyes esetekben számos alkalommal előkerült az emberi jogokról szóló párbeszédek során, és számos alkalommal az Európai Unió átadta azoknak a letartóztatottaknak egyedi eseteknek a listáját, ahol például a letartóztatottakat eh, nem sokkal azután szabadon engedték, hogy a párbeszéd lezajlott. Mindannyi, mindenképpen azt gondoljuk, hogy sikerült a helyzetük javításához hozzájárulnunk. 2015-ben, novemberben az EU e NGO fóruma foglalkozott ezzel, e, illetve a civil társadalom e, szűkülő terével foglalkozó külön csoport is tárgyalt erről a külön jelentéstevő, aki a gyülekezési joggal foglalkozik, szintén találkozott velünk, és egy új cselekvési tervünk van az európai emberi jogokról, illetve demokráciáról. Nagyon komoly hangsúlyt kapnak ebben az emberi jogi aktivisták, és hatékonyabb módon szeretnénk megvalósítani az Európai Uniós irányelveket. Néhányan szeretnék áttekinteni azok közül a lépések közül, amelyeket tervezünk, ami a 31B cselekvést illeti.

össze fogjuk gyűjteni 2016-tól eh, kezdve a delegációkban az emberi jogi aktivistákkal kapcsolatos ügyeket, dokumentáljuk az egyes ügyeket, egyes eseteket, és eh, ezáltal biztosítjuk, hogy szisztematikusabban tudjuk ezeket az eseteket nyomon követni. Aztán új emberi jogi országstratégiánk külön eh, részt kap az emberi jogi aktivistákkal kapcsolatban olyan országokban, ahol vannak ilyen problémák. A delegációk az Európai Uniós misszióktól azt várjuk, hogy foglalkozzanak foglalkoztanak a stratégia elemzése során ezekkel a területekkel, illetve a 10A cselekvés tekintetében tartunk például a központokban, a delegációkban, a kollégák kiképzése során olyan külön részt is tartani, ami kimondottan az emberi jogi aktivistákkal foglalkozik. Eznek a tekintetében például körülbelül 200 kollégához látogatott el az ENSZ külön megbizotja, hogy beszámoljon, illetve képzést tartson a kollégák számára, ami a 9 a cselekvést illeti. A továbbiakban is támogatjuk a több oldalú kezdeményezéseket az emberi aktivisták védelme tekintetében, és az elkövetkezendő hónapokban a Genfi Emberi Jogi Tanács tekintetében fog születni egy határozat ezzel kapcsolatban, és 2015 őszén pedig még az ENSZ közgyűlésén is megvitatjuk azt. A kilenc a cselekvéssel összhangban, ahogyan a hozzászólók is említették már, van azért egy nagy kihívás a, annak érdekében, hogy az emberi jogi aktivisták vízumot kapjanak azok, akiknek át kell ideiglenesen költözni Európába. Természetesen a külügyi szolgálatnál nem a mi hatáskörünk, hogy vízumokat adjunk ki, minden esetre cselekvési terve dolgozunk ki azért, hogy a tagállamok jobban együtt tudjunk működni, és nagyon jó példák születtek egyes tagállamokban ilyen jellegű programokra, tehát ideiglenes vízumprogramokra az emberi jogi aktivisták védelmében, és igyekszünk más tagállamokat is arra bátorítani, hogy hat, hasonló programokat dolgozzanak ki. A kilenc alcselekvéssel összhangban nagyon aktívan támogatjuk a regionális és ENSZ mechanizmusokat, és szorosan együttműködünk az ENSZ külön eljárásaival, információt cserélünk velük az egyes esetekről, és ezt folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és gratulálunk Önöknek a munkájáért. Most a kollégáknak fogom megadni a szót ugyanis Afganisztánra át kell térnünk majd hamarosan, de biztos vagyok benne, hogy szeretnének kérdezni. Préda úr kérte először is a szót, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm a hozzászólóknak is az előadást. Én egy dologra térnék ki, ami igazándiból a múlt heti látogatásunk egyik konklúziója, Guatemala-ban és Mexikóban ott találkoztunk mintegy 50 szervezetet, szervezettel mindkét országban, ami nagyon hasznos volt, és tapasztalatként is hasznos. És igazándiból az jogvédő mechanizmussal kapcsolatban eh, megállapítható volt, hogy nem ismert. Azt tudjuk, hogy eh, tudjuk, hogy kik, az, kik az ellenségei ezeknek a szervezeteknek, kik akarják bebörtönözni ezeket az embereket. Eh, de azt nem tudjuk, hogy a társadalomban kik a szövetségeseik, és amikor erre rákérdeztünk, akkor azt mondták, hogy igazándiból senki, Eh, az egyetlen eh, tárgyaló partnerük azok a nemzetközi eh, szervezetek és az Európai Unió. Noha én úgy gondolom, hogy nem fogjuk tudni megerősíteni a jogvédők védelmét, hogyha ők maguk azt gondolják, hogy ők mindenki ellen harcolnak, és nincsen partnerük, egyetlen emberben sem bízhatnak, mondjuk a mi delegációinkon dolgozó egy-két diplomatán kívül. Csak akartam jelezni ezt a problémát. Az Európai Unió delegációinak diplomatái és a tagállami diplomaták tényleg oda kell, hogy figyeljenek, és oda is figyelnek erre, de nekünk nekünk pedig Guatemala elnökével, vagy a guatemalai parlamenterekkel beszélve meg kell győzni őket, hogy legyenek partnerei ezeknek a szervezeteknek, mert mindenki esküt ellenségnek tartja ezeket, és abszolút ilyen háborús pszichózis van. Tehát igazándiból arra kell bátorítani őket, hogy a társadalomban találjanak szövetségeseket, a politikai politikai pártok között találjanak szövetségeseket, és ez a, ez a forradalmi felhevülés, ez a forradalmi hozzáállás, ez egy teljesen rossz hozzáállás. Guatemalai börtönben találkoztunk néhány olyan emberrel, akit bebörtönöztek jogvédő szerepük miatt, de voltak olyanok is, akik embereket tartottak fogva és börtönöztek be. Ugye nekünk nem feladatunk olyan embereket megvédeni, akik egy gazdasági projektet támadnak, és néha összemosódnak ezek a dolgok, hogy milyen tevékenységet folytattak ezek az emberek. E, rendkívül eklektikus e, e, egy-egy ilyen mozgalom. Nekünk nem feladatunk gazdasági projekteket elítélni, illetve azokat blokkolni. És vannak olyan ottani fogvatartottak, akiket ilyesmiért ítéltek el. Köszönöm. Köszönöm, Préta úr, nagyon sokan iratkoztak fel felszólalók listájára. Egyszerűen nincs időnk arra, hogy mindenki hozzászóljon. Tudom, tudom, mondja az elnök asszony egy mikrofon nélküli megjegyzésre. Megpróbálom megadni mindenkinek a szót. Hogyha kérdést akarnak föltenni, akkor kérem, hogy ezt gyorsan tegyék meg, hogy a többiek is beszélhessenek mert hát különben el kell vennem a mikrofont. Gomez asszony parancsoljon. I'd like uh, to thank uh, the report. Szeretném megköszönni az előadásokat, és különösen Pikasszonynak köszönöm, hogy ennyire pozitívan és uh, um, mosolygósan adta elő ezt az előadását, annak ellenére, hogy miken ment keresztül. Fontos, hogy halljunk ilyen történeteket is, és jó dolog látni, hogy megtartotta a pozitív megközelítést. Igazándiból nem csak azt szoktuk mit csinálni, hogy nyomást gyakorlunk kormányokra, a, amelyek megsértik az emberi jogokat, hanem a mi feladatunk az is, hogy a szolidaritásunkról biztosítsuk és ezzel is ösztönözzük az olyan emberek munkáját, mint eh, Pikasszony. És én igazándiból többet szeretnék eh, eh, hallani arról, hogy a francia konzulátus miért nem támogatta önt eléggé. És én tudom, hogy a dolgok javulhattak azóta, hogyha a delegációink végrehajtották a végrehajtották az útmutatásokat, de igazándiból a nemzeti konzulátusok és nagykövetségek munkájáról is szó van itt, nem tagadva, hogy a delegációk munkája fontos. Én magam is voltam nagykövet olyan országban, ahol bíróság elé állítottak emberi jogi jogvédőket, és én részt vettem ezeken a tárgyalásokon, és nehéz volt mobilizálni a kollégákat és voltak olyan esetek, eh, vannak olyan esetek, ahol, hogyha a delegáció vezető szerepet játszana, akkor onnantól kezdve a tagállami nagykövetségek is részt vennének a tárgyalásokon, illetve az eljárásokban. Különös tekintettel a kettős állampolgárokra, mint Pikasszony. Eh, láttam Angolában például nagyon pozitív eh, eseteket, ahol a delegáció részvétele nagyon a delegáció mobilizálta a többi nagykövetséget, és ez nagyon hasznos is volt. Etiópiában ezt nem látjuk, inkább ennek az ellenkezőjét látjuk. Valójában az ottani delegációnk alásni látszik azt a munkát, amit itt mi végzünk a, az Európai Parlamentben, tehát egy sokkal konzekvensebb hozzáállásra van szüksége a diplomataink részéről. Tőkés úr. Kedves elnökasszony, tisztelt meghívottak, nagy örömmel látom, nagy örömmel látom, hogy az Európai Unió mennyire komolyan veszi az emberi jogi védőknek a védelmét, és olyan irracionálisnak tartom hogy itt ülünk békében nyugalomban és közben másoknak az élete forog kockán. a ceausescu kommunista romániájában én is tapasztalatokat gyűjtöttem annak idején ezen a téren. Engem például, nekem például nagy segítséget nyújtott az amerikai nagykövetség annak idején, szinte életmentő volt 88-89-ben. Azt gondolom, hogy a nagykövetségek, a, a tagországoknak a jelenléte volna nagyon fontos ezen a téren. Például Kínában mindig gazdasági érdekeink kerülnek előtérbe, jó volna, hogyha ilyen kommunista országokban még határozottabban érvényesülnének az emberi jogok vagy meg kéne vizsgálni hogy hogy tudnánk betörni észak koreába mert egyszerűen hermetikusan el van zárva és rengeteg ez a 156 vagy az a, azok az ezrek akikről tudunk az csak egy kis része az emberi jogvédőknek sokkal többen vannak megítélésem szerint de nem, nem tudnak kapcsolatot teremteni a külvilággal tehát sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk arra, hogy felkutassuk, hogy hol vannak ilyen emberi jogvédők, üldözöttek, és őket számon tartsuk. A kapcsolatteremtés nagyon nehéz. Én magam is évekig alig tudtam kapcsolat teremteni, én például az egyházak révén próbáltam meg, de az egyházban is benne voltak a rendszerhű opportunisták, és elárultak a titkosszolgálatnak. Tehát nagyon sok veszéllyel néznek szembe. Nem fekete-fehér ez a világ, ott is vannak mindenféle beépült emberek, titkosszolgálati jelenlét is veszélyezteti őket. Hát gratulálok, habár ez a szó olyan gyenge Pikkasszonynak, a bátorság nagyon fontos. Tehát bátorság nélkül nem megyünk semmire, mert aki nem bátor fellépni, az pont csapdába kerül és fogjává válik az adott elnyomó diktatórikus rendszernek. Gracias, señor Tokes. Eh, Köszönöm szépen, Tökés úr, Szisz. Assis eh, eh, úr. Saudá todos, mas muito particular. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni mindenkinek, és különösen Pik asszonynak ugyanis nyilatkozata lenyűgözött. Nagyon fontos, hogy itt ezelőtt a szakbizottság előtt és az Európai Unió előtt eh, elhangozik ez, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi történik Ekvadorban és több, a többi latinamerikai országban. A közvéleménynek egy része nincsen annyira jól tájékoztatva arról, hogy ezek a rendszerek, amelyek állítólagos progresszív eh, rendszerek, és támogatják, védik a de- demokráciát, valójában olyan rendszerekké alakulnak át, változnak át, amelyek lábbal tiporják az egyéni szabadságjogokat. Az indián asszonyokat, az őslakos asszonyokat még mindig bántalmazzák. Ami Ecuadorban történik, nagyon nagy aggályt kelt bennünk. Venezuelában hasonló a helyzet, ami szintén nagyon aggasztó számunkra. Én szeretném most kihangsúlyozni, hogy az Európai Unióban még mindig úgy képviseli ezeket a rendszereket, mintha egy olyan demokratikus modell lenne, ami részvételi, ami az egyenlőségen alapul, ugyanakkor viszont ezzel a demokrácia elveit, a jogállamiság elveit sértik meg. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, és ezt részemről európai parlamenti képviselőként mondhatom önnek, hogy a rendelkezésére állok, támogatom önt a harcában, a küzdelmében, ugyanis ez nagyon nehéz. Nagyon gyakran nem ismerik el, a, nem, ismeri, nem ismerjük az ellenfél valódi természetét. Köszönöm szépen, Assis úr, Ostevicius úr következik parancsoljam. Let me to express my appreciation for... Én is szeretném eh, kifejezni az örömömet, hogy egy ilyen ülést eh, tartunk, eh, információt kapunk, és nem csak vitatkozunk, és a támogatásunkat is, eh, támogatásunkról is biztosítani tudjuk mindazt a tevékenységet, amit önök folytatnak. Tehát bátorítanunk kell önöket, noha veszélyes és nagy kívásokkal teli az, amit önök végeznek. Elnök azt szerintem mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy az Európai Bizottságot és a külügyi szolgálatot arra bírjuk, hogy politikai, adminisztratív és pénzügyi támogatást nyújtsanak azoknak a szervezeteknek, amelyek védik, támogatják a jogvédőket. A szakértőinkhez a következő kérdést intézném. Amíg az emberi jogi jogvédők egyénként jelennek meg, személyiségként, addig örülnek ezek az elnyomó hatalmak, mert azt mondják, hogy kevesen vannak. Mennyire látják önök a, azt, hogy a civil társadalom hajlandó önök mellett kiállni? Látnak-e olyan tendenciákat, hogy az üzenetük átmegy, az üzenetüket mások is visszhangozzák és terjed a civil társadalomban, és mobilizálja magát a civil társadalom azért, hogy megvédje önöket például egyes országokban. Hogyan zajlanak ezek a folyamatok? vannak-e olyan pozitív trendek, amiket esetleg mi eh, fel tudunk erősíteni azzal, hogy a saját társadalmunkat eh, mozgósítjuk. Mert ugye fontos, hogy önök ne a sötétben eh, szóló magányos hangok legyenek. Köszönöm szépen, Lobbiller asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, én magam is azzal szeretném kezdeni, hogy az Európai Uniónak gratulálok, hogy létrehozta ezt az új mechanizmus. Ugyanis annyira egyértelmű, hogy az emberi jogi aktivistáknak támogatásra van szükségük, és nekünk rájuk van szükségünk, nem csupán a mi munkánk szempontjából, hanem azért, hogy javuljon az emberi jogok helyzete az egyes országokban. Az első panelista azt mondta, hogy az emberi jogi jogvédőknek politikai támogatásra van szükségük. Ez EU-t Szeretném kérdezni, hogy önök úgy gondolják-e, hogy az emberi jogi aktivistáknak elegendő politikai támogatást adnak, akik akár nagy multinacionális vállalatokat kritizálnak egyes országokban, és egy olyan kérdés is elhangzott, hogy sokkal gyakrabban illeszék be az emberi jogi aktivisták aggájait az emberi jogok és az üzletről szóló vitákban. Nagyon gyakran az aktivisták óriási veszélyben vannak, mint az arab öböl országaiban, Azerbajdzsánban, Egyiptomban az Európai Unió időnként bizonyos eseteket felvállal, másokat nem. Ezekkel az országokkal kapcsolatban nagyon gyakran azt érzem, hogy az emberi jogi aktivistákat az EU nem támogatja kellően. Ezért azt is kérdezném, hogy mi akadályozza meg önöket abban, hogy ezt megtegyék, akár nemzetközi szinten, az emberi jogi tanácsban. A mechanizmussal, magával a mechanizmussal kapcsolatban eh, elhangzott, hogy van ez az NGO konzorcium, akik az új mechanizmus most figyelemmel kísérik az demokráciás emberi jogok európai eszközével kapcsolatban, és kérdezném, hogy ki kapja ezt a támogatást, mi, melyek a kritériumok. A relokációs átelepítési lehetőségről van-e valamilyen információjuk, hova akarnak menni az emberi jogi aktivisták az európai régióban, vagy pedig a szakszervezeti aktivistákat is, illetve a közérdekű információkat megosztó személyeket is védie ez a mechanizmus. Anna Gomes is kérdezett az Európai Uniós delegációkról. Időnként nagyon jó, igazán jó emberek dolgoznak ott, időnként a civil szervezetek panaszkodnak arra, hogy nincs kapcsolatuk. Egyiptomból most jöttem vissza, és egyértelműen azt látom, hogy ott a tagállami képviselet nem vesz részt eléggé aktívan például a bírósági eljárások nyomon követésében, és szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mit tudnak még tenni. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Lobbiler asszony mindig annyi kérdést tesz fel, és annyira célzottakat, hogy gyakorlatilag egy teljes ülésre lenne szükség, hogy az ő kérdéseit megválaszolják. Postasszony következik. Ja, tak. No. Nem hangzik el egyértelműen az asszony válasza. Elnézést, Anna, nincs erre már időnk. Totálisan semmi időnk nincsen. You can, you can... There's no consent for the uh, requested uh, to be requested. Uh, the EAS is not obliged to any kind of consent from member states. <laughs> okay. Eh, jag skulle vilja kommentera någonting och det är om eh, frivilligorganisationer uttrycker... Köszönöm. A veszélyben lévő szervezetek, eh, az elszigetelt szervezetek, a bizalomhiány által vagy miatt is elszigetelt szervezetek igénylik azt, hogy az Európai Unió delegációi felhasználják a saját kapcsolataikat. Mi a mi kapcsolatainkkal meg tudjuk nevezni az emberi jogi jogvédőket, azokat, akikkel találkoztunk, de mégis veszélyes ez. Tehát azt, amit Preda úr mondott, azt nem feltétlenül tudnám támogatni, mert gondolnunk kell arra a közvetlen veszélyre is, amelynek ki vannak téve ezek az emberek. A Protect Defenders mechanizmus az nem tudom, hogy az EU-n belül is működik-e, ez egy kérdés, nem volt világos. Illetve Rinaldi asszonytól kérdezem, hogy 5 millió konkrétan a női ügyekre, vagy a női jogokra, de én nem teljesen értem, hogy ki, hogyan és hol férhet hozzá ezekhez a pénzalapokhoz. És az is kérdés, hogy a Protect Defenders hogyan működik együtt a külügyminisztériumokkal. Köszönöm még egyszer ezeket a bátorító és bátor előadásokat. Én magam is aktivista vagyok, eh, de még politikusként is néha a veszély fenyeget bennünket. Muchísimas gracias, señora Jiménez Becerril. Köszönöm szépen, Jiménez Becerril asszony következik. Parancsoljon, köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani azért, hogy Pik asszony eljött hozzánk. Ecuadort kicsit kevésbé ismerem, meglehetősen jól ismerem Venezuela valóságát, ugyanis részvevőként, megfigyelőként részt vettem a választásokon, illetve Mexikóval is foglalkoztam, Préde úrral elutaztunk oda, és az emberi jogi küldöttséggel egy látogatást tettünk. Azt mondanám, hogy nagyon sok projekt létezik, legalábbis Mexikóval nagyon sok együttműködési projekt létezik, több mint 600 projekt amelynek egy nagy része, úgy tíz, illetve úgy 10 százalék foglalkozik azzal, hogy Csápában, Oaxacában, tehát a legproblémásabb helyszíneken védje az emberi jogi aktivistákat. Ezt pedig az Európai Unió hivatala, vagy a nagykövetség továbbítja. A parlament nyilván hangot adhat ezeknek a témáknak, de a delegációk, a helyszíni delegációk különösen fontosak azért, hogy ezt a parlamenti diplomáciát működtessék, és nem csak akkor, amikor, én, amikor mi elutazunk oda. Én magam is nagyon sok szemét fogadok itt az irodámban, de Preda úrhoz hasonlóan én most Mexikó esetéről beszélek, ahol az állam még minket se hajlandó fogadni, az orrunkra csapja az ajtót, de vannak olyan országok, ahol eh, tudunk eh, segíteni, és az NGO-kkal, a civil szervezetekkel együttműködünk. De ez nagyon fontos, hogy ne legyen ez a két dolog ennyire külön választva, tehát hogy nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy nem konstruktívak ha valamilyen törvény születik, akkor azt mondják, hogy ez, ez így nincs rendben. Szerintem egy kicsit többre van szükség, e, ezekről az országokról beszélek tehát, de ahol van lehetőségünk a találkozásra, nem arról van szó, hogy ne támogatnánk a civil szervezeteket, hanem valami közös pontot szeretnénk találni. Itt ez egy csodás dokumentum, de egy dologgal azért nem értek egyet, amikor arról beszélnek, hogy az állampolgárok védelme, tehát, hogy az egyik legszokásosabb taktika, ami a civil társadalommal szembe megy, az az, hogy a terrorizmus elleni küzdelem, és ennek fényében nagyon gyakran az állam maga a civil társadalommal szembe lép. Szerintem nem lehet ezt így általánosítani. A polgárok védelme egy kötelezettség. És szerintem ez a hozzáállás nem minden országban tapasztalható, főként az, hogy a civil társadalom ellen fellépnek. Én nem tudom, hogy most melyik civil társadalomra gondolnak. Én itt a parlamentben jól ismerem azt a helyzetet például Spanyolországban, mikor a terroristákról van szó, és az emberi jogokat megsértik, amikor ez teljesen hamis. Ugyanis Spanyolország az emberi jogokat nagyon is tiszteletben tartja, és hogyha valaki nem jól tájékozott, akkor ilyen szövegek kerülhetnek be. Grib úr. Csanca, Köszönöm, elnök asszony, mondja Grzsib úr. Úgy érzem, hogy a általános vélemény az, hogy az emberjogvédők helyzete romlott. Ennek több oka is van. Egyrészt a gazdasági válság még nem ért véget. És ez is érinti a az emberők védőket. A másodikok az, hogy a világon egyre több konfliktus alakul ki, egyre több ilyen konfliktusos helyzet. Harmadsorban a terrorizmus elleni harc, a terror elleni háborúnak van-e kihatása arra, hogy az emberjogvédőkkel hogyan bánnak? Esetleg ezt néha kifogásként használják? akár még a szomszédos országokban is láthatjuk ezt, amikor a civil szervezeteket eh, megcímkézik külföldi idegen ügynököknek eh, titulálják őket azért, mert részben külső forrásokból eh, nyerik a finanszírozásukat, a pénzeiket. Ezen emberek számára a legfontosabb a szabadság, az, hogy szabadon dolgozhassanak, működhessenek, főként azok számára, akik a legrosszabb, legborzasztóbb elnyomó rendszerekben élnek. Néha nem csak szabadságról van szó, néha maguk a létük forog veszélyben. Az EIDHR, ez az európai eszköz, jó dolog, de hát elég lassan működik. Néha azonban nagyon gyorsan van szükség az emberjogvédőknek a segítségre. Nagyon sokszor a személyes és a családi tragédia csak gyors fellépés és segítség által kerülhető el. Éppen ezért van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Van-e módja annak, hogy gyorsabb segítséget nyújtsunk az emberjogvédőknek abban az esetben, hogyha sürgős segítségre szorulnak? Köszönöm. Bueno, pues esto es un Parlament, así que es normal. Ez egy parlament, úgyhogy nyilván ez teljesen szokásos, hogy eh, a beszéddel eltelik az idő, de más meghívottjaink is vannak, más témáink is a ma délelőtre, ezért úgy 12 percet tudok összességében szánni arra, hogy válaszoljanak. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy elsősorban azok válaszoljanak a civil társadalmi képviselők, illetve Pikasszony, akik az intézményenken kívülről érkeztek, és az Európai Uniós intézmények képviselői közül pedig talán Rinaldi asszony tudná megválaszolni a konkrét kérdéseket a mechanizmussal kapcsolatban, illetve az Európai Unió fellépésével kapcsolatban. Először szerintem Pikasszonynak adjuk meg a szót nagyon rövid időre, de ő természetesen biztos összetudja nagyon jól foglalni az esetet illetve a válaszokat. Monsieur Breda, mais, um... Breda úr kérdésére eh, válaszolva, Ekvádorban a az LGBT nőjogok, eh, újságírók eh, között is dolgoznak. Sajnos van még az újságírók között is szexizmus, rasszizmus és hát Guatemalában is ugyanez a probléma. A francia konzulátussal kapcsolatos kérdésre kétszer nem segítettek. Először is, amikor a rendőrség járt nálunk, akkor elmentem a konzulátusra, eh, és akkor ott azt mondták, hogy de hát maga újságíró, ez a szakmájának a kockázata, tehát nem jöttek ki, és nem segítettek, és a tárgyalásomra se jöttek el, eh, mivel kettős állampolgár vagyok, úgy gondolták, hogy majd a másik állampolgárságom szerinti ország, Brazília megvéd. Eh, ami a ami a romlását illeti a, a helyzetnek, e, azt jól e, mutatja, hogy a partneremet, az élettársamat szabotázsért és terrorizmusért e, ezért, ezzel vádolták meg, és altruista terrorizmussal vádolták meg, mert ugyan a vízjogok védelme az egy altruista gesztus, de mert az állam érdekei ellen ment, ezért terrorizmus, mondták. Eh, vannak olyanok, akiket eh, tárgyalás nélkül eh, tárgyaltak, vagy zártak be, és például azért, mert egy Segevara könyvet találtak a birtokában, ahhoz képest, hogy ugye ez állítólag egy baloldali kormány. Alapvetően ugye itt egy baloldali kormány baloldali jogvédőket is bebörtönöz, tehát ezért nagyon nehéz láthatóvá tenni ezeket a problémákat aztán a civil társadalommal kapcsolatos kérdések könnyebb nyilván az, az embereket segíteni abban, hogy megvalósítsák a, a demokráciát a saját országunkon kívülről megtenni ezt a civil társadalom az, amely ugye kialakítja ezt azzal, hogy beszél, hogy alakítja, hogy formálja. Tehát ott egy azonnali hatást lehet elérni az országon belül. Roka úr következik volt jó néhány kérdés. Ecuador and in the report mentions examples of Kenya and, and A jelentésben Ecuador, Kenya és Etiópia is szerepel, tehát minden eh, közel-kelet, Egyiptom, eh, öbölországok, Ázsia, az emberi jogi jogvédők eh, definíciójában benne van az, hogy békések. Tehát ezek, a, az, hogy amennyiben erőszakkal lépnek fel, akkor már nem illenek bele a definícióba. Ugyanerről szól egyébként az ENSZ nyilatkozat is. És csökken a civil társadalom tere is. Kaptunk kérdést a relokációval kapcsolatban is, illetve hogy hova akarnak menni eh, Európába vagy közelebbi országba, eh, és van egy másik nyilatkozat, van egy másik eh, kiadványunk is, a Dispatches, ami ami tartalmazza ezeket az adatokat. 52% a relokációnak a saját országon belül történik, 36% pedig szomszédos országban, tehát a régión belül 12% az áttelepítésnek az, az a régión kívüli, ami mondjuk azt jelenti, hogy Angolából Brazíliába telepítjük át őket, vagy Európába. Tehát ez nem egy nagy százalékos arány, 12 százalék. Ami a vízumot jelenti, az egy nagy probléma, de az általunk támogatott áttelepítéseknél több mint 70 százalékát 70%-a a jogvédőknek visszamegy három hónap után, mert javul a helyzet. És a több mint 20% pedig továbbra is ideiglenesen tartózkodik a hazáján kívül, mondjuk hat hónapig vagy ösztöndíjat kap, ameddig az ösztöndíj, és mindössze 4% nyújt be politikai menedékjogi kérelmet, és ráadásul nem is mind Európában. Ezt azért mondom, mert a vízumkérdések ugye mindig érzékeny témát jelentenek. Mi a támogatás feltétele? Mi azokat a kritériumokat alkalmazzuk, amiket a konzorcium meghatároz, igazándiból a kockázat súlyossága az, ami dönt, amennyiben igazolható, hogy ez a személy egy valódi jogvédő és valódi veszélyben van, akkor megvizsgáljuk, hogy mit tudunk tenni a támogatása érdekében. Na most az, hogy elszigeteltek-e az emberi jogi jogvédők, illetve van-e szolidaritás? Vannak szolidaritási hálózatok, Ekvádorban is vannak ágazaton átnyúló szolidaritási hálózatok, és vannak regionális szolidaritási hálózatok, Latin Amerika egyébként erre pont jó példa, de Afrikában is minden alrégiónak van emberi jogi jogvédő hálózata, amelyek szolidárisan támogatják egymást. Az is igaz, hogy a hatalom stratégiája az, hogy elszigetelje őket, stigmatizálja őket, és ezt látjuk is, ezzel aláásni a jogvédők támogatottságát az adott közösségen belül. Van még valami? Azt hiszem volt még egy megjegyzés ami Végezetül pedig azt alá kell húzni, hogy pénzt adni, ez könnyű. Sok kormány ad pénzt. Persze, ez fontos dolog, fontos. A politikai támogatás az, ami nehéz. Mi el kell, hogy ismerni, el kell ismernünk a külügyi szolgálat munkáját, de bátorítanunk kell, hogy tegyenek többet. Elfogadták a guidelines-t, ez jó dolog, de továbbra is eh, a hozzáállás az változik országról országra. Vannak eh, kettős mércék, vannak olyan országok, ahol nagyon erős gazdasági érdekek miatt az Európai Unió lanyha érdeklődést mutat csak az emberi jogok iránt. És megköszönöm ennek a szakbizottságnak az ülést és valóban a gyilkosságok elítélése az nagyon fontos. 156 embert ölnek meg minden évben jogvédőket e, átlagosan, tehát emellett, és ebből fakad az, hogy fel kell lépnünk a, a gyilkosságok büntetlensége ellen is. Ez nagyon fontos mindig. Köszönöm. Köszönöm szépen, lezárásként pedig Rinaldi asszony kap szót. Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni az összes kérdésre Először is, hogy hogyan választottuk ki a 12 civil szervezetből álló konzorciumot. A szakmai kapacitásuk, egy ilyen óriási program végrehajtására irányuló képességük, illetve összetételők alapján választottuk ki őket. E 12 civil szervezet között, nemzetközi szervezetek között regionális hálózatokat is megtalálhatunk, ami az emberi jogi aktivisták meghatározását illeti, akiket támogatunk. Önök kérdeztek minket a szakszervezeti képviselőkről, aktivistákról. Az ENSZ emberi jogi aktivista fogalom meghatározását használtuk, ami eléggé tág és a mechanizmus az Európai Unión belül működik, de nem az Európai Unió állampolgárainak, hanem őrájuk a demokrácia és emberi jogok európai eszköze vonatkozik. Nem Európai Uniós állampolgárokat az Európai Unión belül relokálhatunk, ez a Shelter menedékprogramnak köszönhetően, de a célunk az, hogy nem Európai Uniós emberi jogi aktivistákat támogassunk. Egy új globális pályázatot fogunk kiírni még nyár előtt, ahol nagyon sok projekt vonatkozik majd az női emberi jogi aktivistákra, illetve nőjogi aktivistákra. Egyelőre nem tudom még megmondani az összes kritériumot, de nagyon sok globális pályázati kiírásról van szó, nemzetközi civil társadalmi szervezetek is nyilván jelentkezhetnek erre, illetve pályázhatnak, de nagyon szeretnénk, hogyha helyi civil társadalmi szervezetek pályáznának. Nagyon nehéz zárt rendszerek esetében, mint például Észak-Korea, szintén van programunk, és ezeket a nagyon bezárkózott országokat is megpróbáljuk valamilyen módon megközelíteni az EIDHR krízis eszközével az emberi jogi aktivisták vagy más projektek támogatása céljából. Ez nagyon nehéz egyébként minden esetre az ilyen eszközöket próbáljuk felhasználni, és az európai demokrácia támogató eszközzel is eh, együttműködünk, az EIDHR-rel is meglehetősen gyorsan tudunk reagálni. Számos egyéb eszköz is létezik, amelyekkel eh, koordinálunk, és nagyon szorosan együttműködünk. Végül pedig az, hogy a társadalomban szövetségesekre találjunk, a sürgőségi alapok, a mechanizmusok eléggé aktív eszközök a fenyegetettségek ellen, de nekünk is aktívaknak kell lennünk azért, hogy ezek a fenyegetések, ezek a veszélyek ne létezzenek a továbbiakban. Nemzeti emberi jogi intézményeket támogatunk, ha léteznek, akkor kapacitásépítésben segítünk, az ombudsman, hogyha létezik, illetve általánosságban jogokon alapuló megközelítéssel fordulunk a fejlesztés témájához. Számos projektben, például gazdasági projektekben, amelyeket önök is említettek, nem akarjuk ezeket ellenezni, hanem azt szeretnénk biztosítani, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják és gondoskodnak arról, hogy ezek a jogok érvényesülnek a szervezeten keresztül. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, ez a vitának még nem a vége, tudom jól, hogy az egyes kérdéseket nem sikerült megválaszolni, de azt gondolom, hogy azok, akik a bizottság részéről, illetve a külügyi szolgálat részéről eljöttek hozzánk, ők is tudnak majd még beszélgetni velünk más alkalommal, de jobban szerettem volna, hogyha azok beszélhetnek, akik ritkán jutnak el hozzánk. Nagyon sajnálom, hogy másoknak nem tudunk szót adni. Most azonban 25-30 perces késésben vagyunk már az eredeti napi rendünkhöz képest. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm, hogy eljöttek, számíthat ránk mindenben. Köszönöm mindenkinek, és következik a következő napi rendi pont. Bueno, vamos fatal de tiempo, así que por favor. Borzalmasan rosszul állunk idővel, úgyhogy arra kérek mindenkit, Préda úr. Préda úr. Kezdjük meg akkor a következő napi rendi pont, mert az lesz a vége, hogy engem vádolnak, hogy túl szigorú vagyok. Azonnal meg fogom adni a szót Ostevicius asszonynak, aki vezette az afganisztáni delegációt. Nagyon fontosnak tartom, hogy elemezzük a helyzetet annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan tudunk segíteni abban, hogy az ország a biztonság hiányának a vákumában ez zuhanjon végleg. Megérkezett már? Egy kicsit később fog érkezni, de hamarosan itt lesz velünk, tehát közvetlenül megadom a szót Astevicsus úrnak, aki bevezeti ezt a vitát. Madam Chair, distinguished guests. Elnök asszony, Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, barátaim, az afgán mm, küldöttség nevében üdvözlök mindenkit ezen az érdekes vitán az emberügyi helyzet Afganisztánban témájában. A DROA szakbizottságban az afgán küldöttséggel együtt kerül megrendezésre ez a mai eszmecsere. Nagyon örülök annak, hogy az afgán eh, nagykövetség eh, képviselő is itt van közöttünk. Mindenkinek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eh, megosztják velünk gondolatainkat. Az Európai Unió Afganisztánnal kapcsolatban komoly vállalásokat az afgán nép irányában például. 2014. júniusában konkrétan ígértetünk arra, hogy a nemzeti stabilitás, a béke megerősítését, a demokrácia építést segítjük, a gazdasági fejlődést, az áll a jogállamiság építése, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása különös tekintettel a nők jogaira prioritásként szerepel ebben. A nők jogainak tiszteletben tartása az EU-afgán kapcsolatokban fontos prioritás. Tavaly november 20-án fogadott el az Európai Parlament egy állásfoglalást, amelyben kifejezte aggodalmát a ügyben, hogy romlik az emberjogi és biztonsági helyzet Afganisztánban, különös tekintettel arra, hogy ez milyen következményekkel járhat a nők jogai, a, a vallási és etnikai kisebbségek jogai, illetve az emberjogvédők és az újságírók eh, tekintetében. a nők elleni erőszak megszüntetésére vonatkozó jogszabály 2009-ben született meg, arra szólítottuk fel Afganisztánt, hogy az emberjogvédők biztonságát garantál, hiszen egyre gyakrabbak, gyakrabban fenyegetettnek érzik magukat. Kettő vendég előadónkat szeretném üdvözölni. Hama Said asszony, aki több afgán e, és pakisztáni emberjogvédő szervezet, illetve a UNDP e, ENSZ programon is komoly munkát végzett. Jelenlegi kutatása a szociogazdasági jogok és az állami jogainak e, határát vizsgálja afgán kontextusban, a London School of Economics és Politológiai Intézet szerzett diplomát, és a Löveni Egyetem kriminológiai tanszékén PHD-t készít most. Jó néhány jó néhány publikáció van ebben a témában. Második előadunk Maya Pastekia, aki az Amnesty International nevében eh, fog hozzászólni, amikor eh, ideér, akkor majd bemutatom. Elsőként eh, Humeszaidat szeretném felkérni, hogy az előttünk fekvő kérdésekről beszéljen. Ladies and gentlemen, good morning. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívtak ide. Nagyon összetett kérdés. A nők jogai Afganisztánban, ezért ilyen rövid idő alatt nem könnyű dolog erről beszélni. Nagy kívás ez, mert nem fekete-fehér a helyzet, sőt még csak nem is kék, ahogy az a talibán alatt volt. Az elmúlt másfél évtizedben jó néhány dolog megváltozott, valami pozitívan, de továbbra is komoly kihívással kell szembenéznünk ez ügyben. Röviden beszélek majd erről, olyan kutatások alapján, amelyeket szeretném megosztani önökkel, illetve saját tapasztalataimat szintúgy. Hogyha az interneten beírjuk azt, hogy rákeresünk az afgán nőkre, akkor jellemzően csonkított, megégetett vagy teljesen eltakart nőket láthatunk a képeken borzasztó az afgán nők helyzete, még a talibán utáni időszakban is a nemzetközi közösség beavatkozását követően az kényszerházasságok, az öngyilkosság, a csádon belül erőszak, a csonkítás és a nemi erőszak nagyon gyakran előfordul. 2013-ban 4154 nők elleni erőszakos esetet dokumentáltak az év első felében. 2014-es éves jelentésben a Human Rights Watch arra utalt, hogy a nők helyzete romlik az országban. Az akkori Kárzály elnök által bejelentésre utalva, miszerint a nők másodrangú állampolgárok. A nők elleni erőszakkal elleni törvény, amelyet 2009-ben fogadtak el, igazából nem sikerül érvényt szerezni. Ezért a családon belül erőszak elől, vagy a kényszerházasság elől menekülő nőket ugyanúgy börtönbe zárják, mint a bűnözőket. 2015 márciusában Farkhunda nevű fiatalasszonyt Kabul közepén a tömeg meggyilkolta. Azért azzal vádolták, hogy Korán, a Koránt, Koránt égetett, és borzasztó volt, ahogy megkövezték, áthajtottak rajta ajtóval, és végül elégették, megégették. Soha nem látott képek voltak ezek. Még Afganisztán történetében sem látunk hasonlót. Nagyon sok reakciót váltott ez ki, majd erre visszatérek, hogy ez is mennyire prezidens nélküli. A nők, az afgán nők helyzetéről kettő szinten beszélhetünk normatív módon, hogy mit várunk, illetve hogy mi a helyzet a valóságban. Normatív szempontból nagyon sok dokumentum utal a nők szerepére a társadalomban, az afgán alkotmány, a nemzeti fejlesztési stratégia, a nőkkel kapcsolatos nemzeti cselekvési terv, illetve a nemzetközi szervezetek gender mainstreaming utalásai. Ezek a dokumentumok mind utalnak arra, hogy a gazdasági, szociális, kulturális és politikai életben a nők részvétele mennyire fontos. Ugyanakkor a gyakorlatban nagyon komoly kívások vannak, a korrupció, a strukturális korlátok, a kulturális korlátok, a tudatlanság következtében az alapvető emberi jogaikat tagadják meg a nőktől, annak ellenére, hogy nemzetközi fejlesztési támogatások sok millió dollárra rúgnak a szociogazdasági jogok és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében vizsgálom majd ezt a 2015-es Gender Inequality Index, amely azt mutatja, hogy a fejlődés tekintetében fék, nők és férfiak helyzete mennyire eltér. Nos, Afganisztán a lista végén található. Ez a GII indikátorok három dimenziót vizsgálnak a reproduktív egészséget, például a azt, hogy a nők mennyi nő hal meg szülés közben, vizsgálja a parlamenti helyeket, illetve a gazdaságban, a gazdaságban való részvételt. Láthatjuk, hogy Afganisztánban 86,8 86 szülés, 1000 élve szülésre vetítve. Azt is láthatjuk, hogy mennyire alacsony a nők részvétele a parlamentben. Arról nem is beszélve, hogy például a gazdasági életben a munkaerőpiacon 15,8% a részvételük a férfiak 80%-hoz képest. Ezek 2012 óta nagyon köveset változtak. Némi pozitív tendencia megviselhet, meg, figyelhető, ugyanakkor az afgán nőkhez nagyon sokat nem jövült. Arról ne feledkezzünk el, hogy a város és vidéki területek között mekkora különbségek vannak továbbra is. A nők és az igazság szolgáltatást talán a Farkunda eseten keresztül tudjuk a legjobban vizsgálni a felbitel során is úgy találták, hogy az, aki az egészet kezdeményezte a Farkunda elleni erőszakot, nem volt bűnös. A rendőrök is csak megrovást kaptak, akik tétlenül nézték az egészet. Jól mutatja ezt, hogy az igazságszolgáltatás, illetve a rendőri erők mennyire nem működnek. Az igazságszolgáltatásban senki sem bízik az állami szervek között a legkorruptabb. A döntéshozatalban nőket semmilyen módon nem vonják be. A jelentés szerint az Afghanistan Research and Evaluation Unit szerint 2010-ben a bírák, a 2203 bírá közül csak 5% volt nő. 546 ügyész közül 35 nő volt, és az ügyvédek 1941 ügyvéd közül csak 75 nő volt. A legfelsőbb bíróságban nincsenek nők. Hasonló módon a rendőri erőkben, rendőrségben is nagyon alacsony a nők arány. 2011-ben a Law and Order Trust Fund for Afghanistan szerint 1200 női rendőr volt összesen, egyébként ők is nagyon gyakran szenvednek zaklatástól és szexuális cselekményektől. Ahol elnyomás van, ott ellenállás is van, szokták mondani, erre utalnék most is. Fontos, hogy ne a, csak a egyoldalúan számoljunk be az afgán helyzetről, hogy azt a nyugati média teszi. De az elmúlt években kezdenek öntudatra ébredni az afgán nők, vagy legalábbis ennek az első jelei mutatkoznak a helyi szinten, illetve a civil társadalomban is. Azok az a, a statisztikák, például az, az iskola látogatási arány, vagy a, a szülés során halálozási arány mind-mind könnyen mérhető pozitív tendenciát mutatnak, akkor látom ezt először, amikor az Afghanistan Human Rights and Democracy Organization-nel dolgoztam egy projekten közösen, egyébként tovább folyik ez a munka. 2010 és 2014 között ez az AHRDO, e nagyon érdekes projekteket folytatott afgán vidéken nőjogokkal kapcsolatban. Az első projekt azt vizsgálta, hogy a nők hogyan látják a saját helyzetüket a mindennapokban. The second focus... A második projekt a nők jogok helyzetét vizsgálta a férfiak szemszögéből. Mind a kettő alulról építkezett, összesen 9000 férfi és nő vett részt ebben a két projektben, az élet minden területét képviselve. Nincs elég időm arra, hogy részletesen beszámoljak ezekről az újtó jellegű és nagyon érdekes kísérletekről. Egy dolog világossá vált, ezt az üzenetet szeretném önökkel megosztani. Hogyha szeretnénk valóban érdeme változtatni a nők életén, akkor a strukturális kérdésekre kell koncentrálnunk, belülről kell, hogy jöjjön a változás, nem a kézimunka, nem a lekvárkészítés hozza a változást, nem ezek a projektek. Az oktatás nagyon fontos, illetve együtt kell működni a férfiakkal, főként a vallási szervezetekben, női jogi kérdésekben. A nők emancipációja csak akkor elképzelhető, hogyha a férfiak mentalitása is változik, főként egy olyan patriarchális és hierarchális társadalomban, mint az afgán. Végezetül az afgán női aktivisták férfi és női aktivisták, a civil társadalom nagyon hevesen reagált a Farkunda gyilkosságra. Ez nagyon fontos mérföldkő. Az afgán nők egy saját vállukon vitték farkuda koporsóját, ezzel egy több százados tabút törtek meg. Aktivisták e, újra játszották a, az egész incidenst, egy híres afgán színésznő részvételével, Lina Alam részvételével. Farkudnet elhallgathatták hallották ugyan, de az ellenállás hangját nem. Erre a hangra kell odafigyelni. Most pedig szeretném, hogyha végignéznénk együtt azt az rövid egyperces videót, amely során Farkuda gyilkosságát, halálát újra játszották. Azt hiszem ez megmutatja az érme mindkét oldalát, ahogy én is próbáltam. Ha.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 Just quickly to clarify that this was of course not the actual scene, which it's... Eh, csak eh, hogy világos legyen, ez eh, nem az igazi gyilkosság, azt is felvették, nagyon sokan felvették telefonon és videóra azt a véres gyilkosságot ott a helyszínen. Ezt nyilván nem mutatjuk meg, ez egy, ez egy dramatizált változat, egy színésznő játszotta el az áldozatot, és egy olasz dalt, egy híres olasz dalt énekeltek afgánul, aminek a szövegét egy afgán művész írta. Thank you. Thank you for your presentation and uh, this short uh, movie. Köszönjük ezt a kis videót is, és most kérdéseket lehet feltenni. Még mindig nem érkezett meg a második hozzászólónk, az Amnesty international aki kér szót először. Anna, köszönöm. Én tényleg meg akarom köszönni azt, hogy ön eljöhetett ide, és beszélhetett a nők jogairól Afganisztánban, mert én úgy látom, hogy nem foglalkoztunk vele eleg. Annak ellenére, hogy a mi parlamentünk küldött szakértőt az afgán parlamentbe ahhoz, hogy nőjogi bizottságot felállíthassanak az afgán parlamentben. A legszörnyűbb dolog, amit én Afganisztánban láttam, amikor Erát mellett jártam, egy olyan kórház, amely francia pénzt kapott, és a nők ellátására építették ezt a kórházat, olyan nők számára, akiket megégettek családon belüli erőszak eseményben, vagy, vagy öngyilkossági kísérletben menekültek. Én azt hallottam, hogy az afgán börtönökben többségben vannak a nők, és nem azért, mert bűncselekményt követtek el, hanem a családjuk férjük feljelentette őket, és a korrupt bíróságok börtönbe zárták őket az ilyen feljelentések után. E, ezt, erre megpróbáltuk felhívni a figyelmet eh, annak idején, de ez egy másodlagos kérdés volt a sok eh, úgymond fontosabb kérdés eh, mögött, de mindenképpen nagyon sokat elárul arról, hogy milyen társadalom épül vagy nem épül Afganisztánban, de ön mondott pozitív példákat is, azt is, hogy például újrajátszották ezt a barbár gyilkosságot, azt mutatja, hogy azért változik a helyzet, és azt is mutatja, hogy támogatnunk kell a nőket, női jogokat Afganisztánban, mert a női jogok támogatói egyben a demokráciát és az emberi jogokat is támogatják Afganisztánban. A politikai rendszer az továbbra is a hadurak irányítják, illetve korrupt alrendszerek, a rendőrség, a bírói kar. Inkompetens, korrupt emberekről van szó, és a közelmúltban megjelent jelentések szerint a tálibok sokkal inkább a nyerekben vannak, mint korábban. A Human Rights Watch a közelmúltban azt írta, hogy nagyon sok gyereket rekrutálnak a tálib hadseregbe, és ezek a gyerekek is, kiskorúak is követnek el erőszakos cselekményeket. Ön erről mit tud, illetve ön szerint mi mit tehetünk a nők érdekében, akik az alapvető jogokért küzdenek Afganisztánban. Köszönjük, Anna. Akkor válaszolhat Szaid asszony. Köszönöm ezt a megjegyzést, illetve ezt a kérdést. Ugye a tálibok gyerekeket toboroznak a e, milíciájukba, és a nők helyzete. E, ezek olyan problémák, amelyeket nem lehet egymástól elválasztva kezelni. Iszonyatos nagy problémákról van szó. E, lehet hosszú listát készíteni ezekről, de az a lista is végtelenül hosszú lenne. Ugyanakkor én látok komoly változási potenciált is. Szerintem a nemzetközi közösség most leginkább azt teheti, hogy arra koncentrál, hogy az egyéneknek a lehetőségeit tágítja ki. Én magam, akin dolgoztam Afganisztánban a terepen, és cikkeket is írtam, azt látom, hogy az egyéneket kell, az egyének lehetőségeit kell kitágítani, és ezt követően jöhetnek a strukturális változások. Én nem hiszem azt, hogy a hímzési kör, a hímzőkörök segíteni fognak. Egy-két embert biztos megsegítenek, de alapvetően az oktatáson átvezet az út, és ott kell kezdeni. Sajnálatos módon a, a nőoktatás és a, a férfiak oktatása is igen rossz hatásfokkal működik. Ott együtt kell működni a a terepen működő szervezetekkel. Ezek a szervezetek kis pénzből nagyon komoly projekteket tudnak létrehozni. Én nem, nincs most időm beszélni az egyénekről, a személyekről, akik akiknek megváltozott az élete. 9000 embernek változtatták meg az életet és a gondolkodását. How to, how to help de azt hiszem, hogy ez a titka a dolognak, hogy a civil társadalmat kell támogatni a helyi szinten, és ők tudnak majd ö, tovább, tovább, tudják majd tovább terjeszteni ezeket a, ezeket a, a, a tanokat, és ráadásul ugye el kell hagynunk a komfortzónánkat. Én a UNDP-nél igazándiból azt tapasztaltam, hogy nem hagyják el Kabult, nem is tudják, hogy mi zajlik az országban. Én, én értem azt, hogy a biztonsági helyzet eh, kétes, de eh, azért ezt is meg kéne változtatni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagy öröm számomra, hogy Maja Pasztákiát bemutathatom önöknek, aki az Amnesty International kutatója. Ezen kívül ő írta azt a jelentést, ami a Talibán által elkövetett erőszakos cselekményekre vonatkozik, illetve kampányokat valósított meg számos fontos témakörben Afganisztában, mint például a női emberi jogi aktivisták helyzete, igazság az újságírók számára, illetve a kényszerű eltönések akikkel kapcsolatban. Emberi jogi aktivistákkal működött együtt Afganisztánban, az EU stratégiával, velük kapcsolatos EU stratégiával is foglalkozik, illetve a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekkel is. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és nagy öröm számomra, hogy ellátogathattam ide. Először is azzal kezdeném, hogy a női emberi jogi aktivisták helyzetével szeretnék foglalkozni. Az Afganisztánnal foglalkozó csapat az Amnesty International-nél 2014-ben kutató misszióra utazott, hogy megvizsgálja ezt a helyzetet, és több mint 50 aktivistával készítettünk interjút. 2015 áprilisában készült erről jelentés. Az előadásom ennek a jelentésnek a fő szempontjait foglalja össze. Szeretnék először is a biztonsági helyzettel foglalkozni néhány szóban, ugyanis az aktivisták elleni támogatás támogatása növekvő, a biztonság növekvő hiánya keretében valósul meg. A civil lakosság védelme, illetve helyzete a fegyveres konfliktusokban erről szóló jelentésünk kitért a nők és a gyermekek helyzetére, illetve a helyi parancsnokok, illetve magánmilíciák felfegyverzésére is kiterjedtünk a nemzetközi közösség figyelme más területekre irányult, például Szíriára vagy Ukrajnára, az USA NATO csapataival együtt, ezért a Talibán megerősödött a régióban. Az emberi jogi aktivisták esetében konduszt vegyük példaként, az északi területeken, amikor a talibán visszaszerezte Kunduszt, eh, házról házra mentek, megkeresték a női emberi jogi aktivistákat, akik szerepeltek a listájukon. Nagyon sokan elhagyták a várost, mások azonban eh, elrejtőztek, mert attól tartottak, hogy meggyilkolják őket. Harad eh, Fariab illetve egyéb városok, amelyek biztonságosak voltak a korábbiakban, már nem azok. A kormányzati hivatalnokok szintén attól félnek, hogy Bagdész, Bagán és Helmand szintén a talibán kezére kerül. A talibán több kisebb csoportra szakadt szét, ezzel nagyon nehéz megállapítani, hogy a támadások mögött kik állnak kik az női emberi jogi aktivisták, olyan férfiak és nők, akik a nők és lányok jogainak védelméért tevékenykednek. A férfi aktivistáknak nyilván megvannak a sajátos kihívásaik, de a nők sokkal inkább veszélyben vannak. Nem csak azért, mert a nők jogait védik, hanem azért is, akik közéletben tevékenykedő nők, ugyanis ezzel megsértenek olyan kulturális társadalmi normákat, amelyel megsérték a nők hagyományos társadalmi helyét. Akár megválasztott képviselőkről, akár női rendőrökről van szó, női politikusokról, és így nemi alapú támadások célpontjaivá válnak, és korlátozzák mozgásukat. a talibán, illetve egyéb fegyveres csoportok felelnek a női emberi jogi aktivisták elleni támadások nagy részének, de nem ők az egyetlen elkövetők. Ugyanis a kormányzati hivatalnokok, parancsnokok, hadurak, akiket támogatnak a helyi hatóságok, szintén eh, szerepet vállalnak ezekben a fenyegetésekben és támogatásokban. Akár a családtagok is eh, támadhatják ezeket a nőket, mert munkájuk jellege miatt eh, kellemetlen helyzetbe kerülnek. Minden irányból érkeznek a fenyegetések, ezért nagyon nehéz azonosítani az ellenségeket. Lehet családtag, politikus, a talibán tagja, stb gyakorlatilag napi szinten szembesülnek a megfélemlítéssel, fenyegetéssel, fizikai támogat, támadásokkal, család ellen, a tulajdonok ellen, illetve akár gyilkosságot is elszenvednek. Ezért ez egy borzasztó nehéz környezet a az aktivisták számára, és nagyon sok aktivista cenzúrázza azt, hogy hogyan nyilatkozik, illetve tevékenységét korlátozza. És igyekeznek a lehető legláthatatlanabbá válni tevékenységük végrehajtása során. A női aktivisták elleni támadások nagy része annak köszönhető, hogy a kormányzat rendszerint nem tudja megvédeni őket. Azt mondta az egyik aktivista nekünk, hogy általában azért vannak ott a hatóságok, hogy semmit ne tegyenek értük. Ugyanis teljesen rendben van szerintük, hogy a nőket támadják. Ez intézményesített hozzáállás, ugyanis gyenge az állami struktúra, főként az igazságszolgáltatás, illetve a rendészeti hivatalok körében és a büntetlenség tartós kultúrája is hozzájárul ehhez. Nagyon ritkán végeznek nyomozásokat egy gyilkosságok tekintetében, és még ritkábban állítják igazságszolgáltatás elé az elkövetőket a női aktivisták gyakorlatilag nem kapnak az államtól tényleges védelmet, és nagyon ritkán fordul elő, hogy bíróság elé állítják az elkövetőket. Ezért az elkövetők feljogosítva érzik magukat, hogy megtámadják a női jogi aktivistákat. Az aktivisták esetében a védelem különösen hiányzik, nincsenek megfelelő biztonsági rendelkezések, és erőforrások sem állnak rendelkezésre. A nők maguk súlyos veszélyben vannak, e, azért is, mert nők, és azért, mert aktivisták. Azt mondta egy nő nekem, hogy az összes provinciában szeretnék dolgozni, hogy támogassam az emberi jogi aktivistákat, de nincs elég benzin az autómban ahhoz sem, hogy 10 kilométerrel utazzak. nem, kaptunk, nem kapunk védelmet, És mit kell tenni ezzel kapcsolatban? A talibán és egyéb fegyveres csoportok felelnek az aktivisták elleni támadások miatt, azonban az afgán hatóságok sem vállalnak megfelelő szerepet az afgán kormánynak is politikai akaratot kell mutatnia annak érdekében, hogy az emberi jogi kötelezettségeit végrehajtsa és megvalósítsa. A nemzetközi közösség, beleértve az Európai Uniót, a továbbiakban is támogatnia kell az afgán hatóságokat, hogy megfelelő intézményrendszert építsenek ki az igazságszolgáltatás, a biztonság és a rendészet területén, annak érdekében, hogy a nők ezekben az intézményekben minden szinten részt vehessenek. Ezen kívül pedig az elkövetők elítélésének arányát is jelentős mértékben kell javítani. Az intézményi reformnak társadalmi változással együtt kell megvalósulnia, azokat a magatartásformákat kell megszüntetni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nőket büntetlenül támadni lehessen. A női jogok tiszteletben tartásának kultúráját kell kialakítani, kulturális, vallási és társadalmi normák szolgáltatják a gyökerét ezeknek a támog, támadásoknak. A patriarchális társadalmi beállítottság ugyanis megakadályozza, hogy a nők és a lányok a jogaikat gyakorolhassák. A nemzetközi közösségnek pedig támogatást és védelmet kell nyújtani az aktivisták számára, intervenciók útján, illetve egy olyan környezetet teremtve, ami felhatalmazza, felkészíti a nőket. Nagyon fontos kerentrendszert kell kialakítani, és ennek a keretrendszernek a tényleges végrehajtását kell a donor országok segítségével megvalósítani. Most pedig az EU Plus stratégiáról szólnék néhány szót. Ez az első hivatalos stratégia az emberi jogi aktivisták számára, ami kimondottan az afgán kontextusra vonatkozik. Ezt úgy egy évvel ezelőtt indították be, és papíron minden nagyon szép, de jelen pillanatban azért eléggé súlyos még gyermekcipőben jár, és a gyermekbetegségeket kell elszenvednie. Olyan kérdések, olyan problémákkal szembesült, amit meg kell oldani e, stratégia esetében. Tájékoztatni kell a kormányzati hivatalnokokat és a nemzetközi közösséget az emberi jogi aktivisták helyzetéről, az egyes eseteket figyelemmel kell kísérni, mint például a kormányjal folytatott nyomonkövetés, meglátogatni a letartóztatottakat, illetve van egy külön sürgősségi támogatás, ami a jogi képviselet, például a más országba való átszállítást, illetve az orvosi költségeket is fedezi. Illetve elő kell, a vízumkönnyítést is meg kell valósítani a sürgősségi esetek vonatkozásában. Az EU emberi jogi aktivistákra vonatkozó programja biztonságos területekre segíthet átszállítani, illetve egy lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a nap 24 órájában mindig elérhető legyen a segítség egy telefonos vonalon keresztül a női aktivisták szükségleteit, speciális szükségleteit pedig minden tekintetben figyelembe kell venni, főként a távoli vidéki helyeken. Az EU Plus stratégia még mindig folyamatban lévő munka, ezért annak problémáit nagyon komolyan kell kezelni. Úgy gondoljuk, hogy a stratégiáról nem tájékoztatnak megfelelően, pastú nyelvre és dári nyelvre lefordították ugyan, de nagyon kevés emberi jogi aktivista tud erről, és ez a téma nem csupán, ez a probléma nem csupán a tájékoztatással kapcsolatos, hanem biztosítani kell, hogy az Európai Unió és a tagállamok mennyire vannak képben a demokrácia és emberi jogok európai eszközével, hogyan lehet hozzáférni az abból nyújtandó támogatásra. Tavaly november-decemberben elutaztunk Afganisztánba, főként azért, hogy beszéljünk az aktivistákkal a védelmi szükségleteikről. Mit lehet tenni azért, hogy támogassuk őket? És amikor az EU Plus stratégiáról kérdeztük őket, a legtöbb közülük egyáltalán nem hallott róla, hanem csupán a leginkább, tulajdonképpen az aktivisták elítje tudott erről a mechanizmusról, és ez súlyos problémának tartjuk, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Van egy sürgősségi reagálási eljárás kondoz, eh, a kondozi válság szeptember-októberben tavaly évben ennek egy próbája volt. A mechanizmus túlságosan lassú volt, egyetlen aktivista sem kapott támogatást, és tudom, hogy a mechanizmus nem arra hozták létre, hogy a sürgőségi esetekkel foglalkozzon, de ezzel a problémával mindenképpen foglalkozni kell. Nagyon kiábrándító, hogy egyetlen aktivistát sem támogattak, főként, hogy az ENSZ asszisztencia missziója sikeresen tudta kimenekíteni az aktivistákat Kunduzból, és az Amnesty International a londoni irodájából mintegy 40 aktivistát tudott kimenekíteni a kapcsolatokkal kapcsolat, az ottani kapcsolatainak segítségével, ezért azt gondolom, hogy semmiféle kifogást nem lehet említeni. Kabulban például az Európai Uniós delegációk semmilyen támogatást nem adtak az evakuációra. Voltak olyan esetek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy figyelembe kell azokat venni, foglalkozni kell azokkal, pedig az EU plusz mechanizmus azokat figyelmen kívül hagyta. Tudom, hogy a tervhez nem kapcsolódott konkrét költségvetés, illetve források. A sürgőségi segítségnyújtás pedig nem megfelelő az ottani kontaktjaink számára hogyha valaki aktivistaként tevékenykedik, és mondjuk meg föl kell menni az internetre ahhoz, hogy kitörtsön egy űrrapot azért, hogy sürgősségi támogatásban részesüljön, akár órákon vagy napokon belül kell tudni nyújtani a támogatást, erre nem lehet hónapokat várni. Az irányítóbizottság megvizsgálta ezeket az eseteket, ezt az bizottságot pedig a kabuli EU delegáció választotta ki, a kiválasztási folyamatot pedig demokratikusabbá kell tenni. Erről tájékoztatnak minket, hogyha a civil társadalmi képviselők egy percet szeretnék, 20 másodpercet kapok, mondja az előadó és a e hiányosságok ellenére az EU helyi stratégiája nagyon határozott üzenetet nyújt az afgán kormány számára, hogy az EU tudja, milyen súlyos helyzetben vannak az emberi jogi aktivisták. A stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha figyelembe veszük azokat a tényezőket, mint például az erőforrások, az EU plusz e, tagok közötti koordináció, illetve az emberi jogi aktivistákkal való együttműködés és a politikai akarat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig az afgán nagykövetség részéről meghívott két. Thank you very much. Uh, first of all, I... Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani az önök szakbizottságának, hogy megrendezték ezt a mai ülést. Számunkra Afganisztánban az emberi jogok védelme, azt hiszem nem kell mondanom, hogy mekkora fontossággal bír. Az elnökünk is rendszeresen eh, elmondja, hogy az emberi jogok védelme ügyében nincs eh, és nem lehet semmiféle elnézés, hiszen ez alkotmányos kötelessége az afgán kormánynak, és az ennek a feladatnak teljesen elkötelezett híve az elnök. Ugyanakkor a kormányzat egyetért a az emberjogi jelentések, az afganisztán emberjogi helyzetek kapcsolatos jelentések megállapításaival valóban a tálibok a civilek ellen elkövetett támadásainak következtében nagyon komoly emberjogsértések történtek, ezt el kell, hogy ismerjük. 2014-ben 2014-ben amerikai politikusok látogattak Afganisztánba, és azt látták, hogy egy olyan társadalomban, amely azt lettek, hogy nagyon komoly változások történtek, annak ellenére, hogy amikor a külföldi erők kivonultak az országból, akkor persze nagyon nehéz helyzetbe került az ország és a társadalom. Az egység kormány számára nagyon fontos a nők jogainak védelme, ezt mi prioritásként kezeljük. Az elnök úr, amióta a hivatalra lépett, nem beföldön és külföldön egyaránt többször felmelt a hangját a nő jogainak eh, védelme érdekében. A vallási vezetőkkel is eh, megpróbált egyeztetni annak érdekében, hogy eh, a legfelsőbb bíróságra nőt is jelöljenek, és így ezt sikerült is elérni, ami azt hiszem, hogy jól mutatja, hogy a kormány mennyire komolyan veszi ezt a kérdést. Négy miniszter van, egy női kormányzó, és jó néhány női vezető is dolgozik független de állami intézmények vezetőjeként, illetve az elmúlt év során a nagykövetként, illetve államtitkárként dolgozó nők száma is jelentésen nőtt. Az afgán eh, elnök eh, többször elmondta, hogy mennyire fontos a nők jogainak védelme, éppen ezért ezt minden szakpolitikai döntésbe is beépítettük. Az elnök úr többször elmondta, hogy a nők jogainak kérdése olyasmi, amiből nem engedhet eh, sem a kormány, sem a, a társadalom, amikor béketárgyalásokat folytatnak a tálibokkal. Köszönöm, most pedig Thomas Nicholson a külszolgálat Afganisztánért felelős divíziójától fog hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, szeretném én is megköszönni, hogy ezt a roppant fontos vitát, eszmecserét megrendezték, és minket is meghívtak erre. Semmi értelme annak, hogy én újra összefoglaljam a helyzetet, elmondjam, mindazokat, amik már elhangzottak. Nagyon jó bevezetőket hallgat, hallhattunk a két kiváló meghívott előadótól, illetve azt is hallhattuk, hogy a kormányzat mennyire elkötelezett ez ügyben, és hogy hogyan képzeli ezt a munkát. Azt tudjuk, hogy nehéz a helyzet. Történelmi, kulturális és más okokkal magyarázható ez, ugyanakkor jelentős javulást is tapasztalhattunk, mondhatunk számokat, 4 millió lány jár iskolába, de hát aztán mondhatjuk, hogy még többnek kellene, és az alapoktatáson túl kellene menni, hogy tényleg biztonságban érezzék magukat az iskolákban. A női rendőrök száma is folyamatosan nő, Ugyanakkor feltehetjük a kérdést, hogy milyen körülmények között dolgoznak, milyen fenyegetettségnek vannak kitéve. Elhangzott az, hogy sikeresen vagy sikertelenül jelölnek, bírának, miniszternek őket. So, a bleak background, progress. Nagyon rossz a háttér, némi javulás tapasztalható az elmúlt évtized során. Ugyanakkor azt is hallhattuk, hogy továbbra is komoly hiányosságok vannak, és hogy romlik a, romlott a biztonsági helyzet az elmúlt év során. Az ország egyes részei nincsenek teljes egészében a kormány irányítása alatt, gondolok kint a tálibokra, a Daesh-re. Ugyanakkor, és az Európai Unió talán itt tud igazán segíteni. Azt látjuk, hogy a kormányzat alapvetően kész arra, megvan a szándék, kormányzati szándék arra, hogy tegyen valamit ez ügyben, némi előrelépést is tapasztalhattunk az elmúlt év során. Az EU együttműködik aktívan a kormányjal, például a kölcsönös elszámít elszámoltathatósági keret kidolgozásában amely például kormányzási jogállamisági kérdésekben próbál javulást elérni, nőjogokra koncentrálva az ENSZ BT vonatkozó határozatának végrehajtására koncentrálva. Az első, első alkalommal került sor a helyi szintű emberjogi párbeszédre, Uh, uh, Nagyon jó volt itt az eszmecsere. A nők jogai, a gyermekek jogai szerepeltek itt napirenden. Az elkövetkezendő hónapokban egy második fordulóra is sor kerül majd. Mindenképpen üdvözlendőnek tartjuk a nők béke és a biztonság témájában elfogadott uh, nemzeti cselekvési tervet, és mi segítjük ennek e, a végrehajtását a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Üdvözöljük természetesen azt a tényt, hogy miniszteri szinten és magasabb szinten is női kinevezésekre került sor. Ahogy azt említettem, nagyon összetett, bonyolult e, problematika ez, hogyan lehet tovább lépni, hogyan segíthet az Európai Unió Hát azt hiszem úgy, hogy a mindennapi kapcsolatainkban újra és újra napirendre tűzzük ezt a kérdést, segítjük a civil szervezetek munkáját, azt is reméljük, hogy a partnerségi megállapodásunk, amelyen parafálásra került, de ratifikálásra és aláírásra még nem került, ez is segíthet majd abban, hogy egy közös keretet alakítsunk ki ezen kérdések kezelésére, és reméljük, hogy a brüsszeli miniszteri konferencia, amelyre október 4-én, 5-én kerül megrendezésre, ez is sokat segíthet ez ügyben. Egy a konferenciának a kereteiben külön fogunk nő jogi kérdésekkel foglalkozni majd, az afgán kormánya természetesen addig is szorosan e, együtt működünk ez ügyben. A részleteket persze még e, tisztázni kell, hogy hogy lesz a legjobb, leghasznosabb ez az esemény. Az első hozzászóló említette, és azt hiszem ez nagyon jól összefoglalja a, azt, hogy az aspiratív vagy normatív helyzet és a valóság mennyire eltél egymástól. Tudnunk kell, hogy mi a helyzet, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a realitás, a valóság közelebb kerül a normatív képhez, illetve a várakozásokhoz. Az Amnesty International hozzászólójának köszönöm, hogy az emberjogvédőkkel kapcsolatos stratégiánkról ilyen elismerő szavakkal szólt. Valóban van remélhetőleg ezt kommunikáltak a delegáció felé, hogy ha nem, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, szeretnénk, hogyha ez ügyben minél többet tehetnénk. Köszönjük. Na seré muy, seré muy breve. Nagyon röviden fogok szólni, ugyanis nagyon kevés időnk van, mint mindig. A helyzet az, hogy az Európai Unió gazdasági szempontból legalábbis erőfeszítéseket tesz. Az Afganisztánnak nyújtott támogatás, ha jól tudom, olyan 200 millió eurót adunk évente az országnak. Nyilván e források jó felhasználását a politikai stratégiáknak kell vezérelniük, emberi jogi társadalmi stratégiáknak. Nem tudom, hogy maguk a szervezetek, amelyek ott vannak a helyszínen, rendelkeznek elegendő kapacitással, hogy nyomon kövessék ezen alapok alakulását, és nagyon gyakran a helyi szervezetek esetében, amelyek legjobban ismerik a terepet, nagyon nehéz hozzáférniük a támogatási alapokhoz amelyeket az Európai Unió nyújt. Ezek ugyanis csak a nagyon nagy szervezetek számára hozzáférhetők, amelyek rendelkeznek külön tematikus részekkel, és azok a kicsi helyi szervezetek, amelyekből amelyek Afganisztánban talán jobban, mint más országokban fontosak és jelentősek, ezek nem férnek hozzá támogatásokhoz. Valószínűleg ez igaz a világ minden részére, de főként Afganisztánra. Tehát ezek az apró szervezetek nem nyújtanak, nem jutnak hozzá az Európai Uniós finanszírozáshoz, és a nőjogi szempontból ez különösen fontos. Ahogyan kollégánk elmagyarázta, eh, ha jól tudom, októberben fognak egy nagy konferenciát tartani, kimondottan a nők helyzetéről. De azt gondolom, hogy valahogy máshogyan kellene dolgoznunk. Ugyanis a nőknek a legfontosabb panelek élén kell állniuk. A talibánnal folytatott párbeszédben végül nem kerültek bele a nők. Tehát semmiféle erőfeszítést nem tesznek azért, hogy a békéről és biztonságról szóló ENSZ határozatba ezt beemeljék. Ezek politikai döntések, sokkal lassabban történik ezek végrehajtása. Nem kell száz évet várni arra, hogy a társadalom megváltozzon, megváltoztassa a mentalitását. Azt azonnali döntéssel is meg lehet tenni. Amikor a nők elkezdenek fejlődni, haladni, előrelépni, akkor a társadalom részéről érkezik egy reakció. És azok a lépések, amelyeket a nők megtesznek egy idő után, rövid idő után, nagyobb erőszakkal és nagyobb elnyomással szembesülnek azokban a társadalmakban, ahol élnek. Ez egy reakció, ez a hatalom reakciója. És valószínűleg ebben a pillanatban Afganisztán számos területén ezt a helyzetet tapasztaljuk, a nők lépéseket tesznek, nem kaptak elegendő politikai támogatást, ezért sokkal nagyobb veszélyben vannak, mint amikor nem teszik meg ezeket a lépéseket. Ezért azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években, hónapokban nagyon konkrétan a nők helyzetére kell irányítani a figyelmet. Meg kell köszönnöm a panelistáinknak a részvételt, illetve Asztrevicsus úrnak, hogy megszervezte ezt a vitát, ugyanis úgy gondolom, hogy Afganisztánban most különösen döntő jelentőségű pillanat érkezett el a, az a tekintetében, hogy a nők végül szabadsághoz jussanak, vagy továbbra is elnyomásban éljenek. Köszönöm szépen, Elena, most pedig a két panelistánkat szeretném felkérni, hogy válaszoljanak az elhangzottakra. Szeid fogom először is megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen az összes észrevételt. Az a pont, amelyet szerettem volna kiemelni, egy olyan hivatkozás, utalás, amelyre, amelyet többször éltek a vita során. Először is természetesen szükséges, nem szükséges kimondani, hogy a nemzetközi közösség támogatására szükségünk van. Azok az eredmények, amelyeket az elmúlt 15 évben elértünk, a nemzetközi közösség támogatása nélkül nem lett volna lehetséges. Ezt elmondva azonban azt is tudjuk, hogy nagyon sok kihívás van annak tekintetében, hogy hatékonyan használják fel a nemzetközi közösségtől érkező támogatást, a korrupció, kapacitás hiány, nagyon sok kihívás van az országban, de azt tudjuk, hogy nagyon sok kapacitás sikerült képíteni az elmúlt években. Megint szeretném kiemelni, hogy most inkább eh, a civil társadalmi képviselőként szólok, ugyanis a civil társadalmi csoportokkal nagyon szoros a kapcsolatom Afganisztánban, különösen az emberi jogi szervezettel. Nagyon fontos, hogy ezeknek a szervezeteknek nyújtsunk támogatást. Ők ugyanis tudják, hogy mit kell tenni, ismerik a helyi közösségeket, tudják, hogy ezekben a közösségekben hogyan kell fellépni a férfiakkal, a nőkkel, tudják, ismerik ezeket a helyi falvakat, a helyi lakosokat. Tudom, hogy ez kihívást jelenthet, azonosítani, hogy mely szervezetekbe lehet megbízni, ugyanis ezekben a szervezetekben is problémát jelent a korrupció, de az a szervezet, amelyel én együtt dolgozom, tudja, jól tudja, hogy milyen munkát végzünk, én is ismerem az ő munkájukat, nagyon nyitottak, és nehéz ilyen csoportokat találni. Nagyon innovatív módszertannal dolgoznak, ami Brazíliából származik egyébként, egy brazil aktivista vezette ezt be. Nagyon lenyűgöző dolgokat sikerült elérniük. Ezért kérem, hogy azonosítsák be ezeket a szervezeteket. Szerintem így lehet legalábbis az alapokat jobban segíteni. Köszönöm szépen, mondja a levezető elnök. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány megjegyzésre reagálni, főként az afganisztáni nagykövetség képviselőjével, tehát központi szinten van hajlandóság az emberi jogok képviseletére mindannyian üdvözölték a jelentésünk megállapításait, őszinték voltak az emberi jogi helyzetek, helyzettel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy a provinciák szintjén nem sikerült ezt érvényesíteni, és ezt súlyos problémának tekintjük. Időnként azt is tapasztalom, hogy nem annyira jelenik ez meg a nemzeti politikákban, nemzeti tervekben. Hogyha megnézzük Afganisztán nemzeti cselekvési tervét a nők béke és biztonság területén. Megpróbálják eh, növelni a nők politikai részvételét, és a lehetséges női eh, tárgyaló partnerek listáját megpróbálták összeállítani, de semmiféle végrehajtási terv nincsen, költségvetés, határidők, nem tudjuk, hogy ki melyik részeért fog felelni ennek a tervnek, és az EU talán ebben segíthet. Megkérhetné az afgán kormányt, hogy egy végrehajtási tervet állítson össze, ossza ezt meg velünk, és nézzük meg, hogy az Európai Unió hogyan tud segíteni a terv végrehajtásában. A nők a béketárgyalások esetén nagyon gyakran peremre szorulnak még a legfelső béketanás tekintetében, amely tárgyal a Talibánnal 70 ö, tagból áll ez a tanács, és ebből csak 9 nő van. Egyszerűen nem tudjuk ennyi női képviselővel megvédeni a nők és lányok jogait, és ha a kormány a Talibánnal politikai megállapodást köt, általában a nők annak az elszenvedő áldozatai. Köszönöm szépen, mondja levezető elnök. Azt hiszem, hogy akkor készen is vagyunk. Mindenkinek köszönöm. Köszönöm, hogy a szakbizottság hajlandó volt ezzel a témával foglalkozni. Az afgán emberi jogi helyzete és a nők helyzetével kapcsolatban ezt szorosan figyelemmel kísérjük, mind a delegáció, mind a szakbizottság részéről, illetve ezt a monitoring folyamatot folytatjuk. Októberben lesz egy nagyon fontos esemény ennek keretében. Időközben pedig Köszönöm a panelistáknak, hogy eljöttek hozzánk, és tájékoztattak minket a gyakorlati szempontokról. Helyszíni információkkal gazdagították a vitánkat. Köszönöm szépen. Jön akkor most a következő napi rendi pont, és az végül úgy döntöttünk, hogy egy eh, nyílt ülést tartunk, tehát nem zárt ülés lesz, hanem nyitott mindenki számára. Merci à vous. Thank you. C'est qui, monsieur Paul Ah oui. Bueno, vamos a, vamos a pasar eh, al informe sobre, del CAE sobre la reunión del subcomité Jön akkor a következő napi rendi pontunk, az EKSZ beszámolója, az EU-Algéria Bizottság beszámolója, politikai párbeszédről, biztonságról, emberi jogokról tartandó közelgő üléséről, Berne Szavas úr, úr fog nekünk, vagy Szevics, elnézést kérek, akkor nem francia, aki a magrebi országokkal foglalkozik, parancsoljon öné a szó. Madame Présidente, merci. Uh, Egyébként már az utóbbi néhány évben megszoktam mind a két kiejtést, a szavázsot is, meg a szevidzset is. Nos, először is, ahogy tudják, ez az albizottsági ülés nem történt még meg, tehát igazándiból a briefinget a parlamenti 2015-ös áprilisi állásfoglalás eh, folyamányáról tudom megtartani, valamint arról, hogy mi lesz a, mik lesznek a témák, amelyeket eh, az algériai barátainkkal 24-én megbeszélünk. Tehát az önök eh, állásfoglalásában azt követelték, hogy figyeljünk oda nagyon az emberi jogokra Algériában, és eh, hogy eh, érjünk el lépés több területen, és valóban ezt tesszük. Gyakran emlegetjük fel az önök állásfoglásában szereplő problémákat is, amikor találkozunk az algériai hatóságiakkal, a hatóságokkal például az együttműködési megállapodás eh, alapján. Ez a politikai párbeszédről szóló albizottság is erről fog szólni február 24-én itt Brüsszelben. És mint ahogy mindig, január 26-án találkoztunk több ONG képviselőivel, amelyek az emberi jogokkal foglalkoznak az Euromeden belül, és úgy láttam, hogy a jegyzékben szerepelnek azok a dokumentumok is, tehát a civil társadalommal való kapcsolataink nagyon fontosak. Ez fontos találkozni a civil, az algériai civil társadalom képviselőivel, és számos más egyesület. Donc le Parlement nous a demandé d'inclure dans le futur plan d'action. Tehát az Európai Unió és Algéria közti cselekvési tervben lesz egy fontos fejezet az alapvető jogokról. A mi szolgálataink arra készülnek, hogy megbeszélik az algériai partnereinkkel a partnerség főbb elveit, különösen a megújult szomszédsági politikára való tekintettel, tehát bizonyára mindannyian tudják, hogy az európai politika, a szomszédsági politika megújjal, megújul, és ezt figyelembe akarjuk venni, Eh, nagyon magas szintű dialógusok lesznek a partnerség prioritásairól, ahol szerepelni fognak nyilvánvalóan az emberi jogok is, ami a cselekvési tervet illeti. Az első eh, fejezete a megbeszéléseinknek a politikai szabadságokra és az alapvető jogokra eh, vonatkozik. Ez egy nagyon fontos dolog. Az algériaiak is 2014. október óta ezt elfogadták. A parlament azt is kérte, hogy kísérjük figyelemmel ezt a területet a delegáción keresztül is, és egyedi esetekre is felhívta a figyelmet. A delegációnk kapcsolatban áll a tagállami nagykövetségekkel, és odafigyelnek a folyamatban lévő különböző eljárásokra. Ugyanakkor logisztikai és administratív E, problémák vannak, mert előzetesen engedélyt kell kérni az algériai kormánytól arra, hogy Algíron kívül utazzanak diplomaták. Ez nyilván az egyedi esetek figyelembe kísérését megnehezíti. Ez alapvetően az algériai biztonsági helyzettel kapcsolatos probléma. A delegáció továbbra is kapcsolatban marad azokkal az emberi jogi jogvédő szervezetekkel, amelyeket eddig is támogatott és közelről követtük az algíri ügyeket. Emellett néhány rövid szót szólnék arról is, hogy milyen két esemény történt a közelmúltban, amelyek fontosak. Először is 2015. decemberében elfogadtak egy új törvényt, amely a nők elleni erőszakról szól, és ez a zaklatás tényállását is tartalmazza, valamint a pszichológiai zaklatás a házasságon belül című tényállást is, e, valamint e, egytől húsz évig terjedő börtönnel e, bünteti a házasságon belüli bántalmazást, apennyiben pedig halált okoz, akkor akár életfogytiglan is lehet a büntetés. és két évig terjedő börtönnel büntethető mindaz, mindaz a személy, mindazon a személy, aki a házastársát kényszeríti arra, hogy a tulajdonában álló javakkal az akarata ellenére rendelkezzen. Emellett itt egy, emellett van még egy alkotmány módosítási kezdeményezés is. Az Európai Unió továbbra is felajánlja a segítségét az algériai hatóságoknak ahhoz, hogy az új alapvető jogi alaptörvényt elkészítsék, amely megvédi a különböző alapvető jogokat, például a szakszervezeti jogokat, illetve a gyülekezési jogot. a, megerősíti a parlamenti és az igazságszolgáltatási hatásköröket, illetve ellensúlyokat biztosít, nevezetesen az ellenzék hatásköreit és lehetőségeit javítja, valamint megerősíti a számvevőszék szerepét. Ez azt jelent, például a reformok között a választási bizottság megújítása is szerepel. Ezek a reformok alapvetően megfelelnek a 2015 áprilisi ajánlásoknak is, amelyeket a parlament megfogalmazott, tehát számomra úgy tűnik, hogy mindez nagy sikerként könyvelhető el, miközben természetesen azokra a mechanizmusokra oda kell figyelnünk, amelyeket a hatóságok létrehoznak ahhoz, hogy fokozatosan kiteljesedjen a demokrácia. Nyilván ez a külügyi szolgálat szerepe, hogy odafigyeljen ezekre, valamint a helyi delegációnké, és arra is, hogy megszületnek azok az organikus törvények, amelyek ténylegesen garantálják azokat a jogokat, amelyekről itt szó van, illetve megkapják az erőforrásokat, azok az ellensúlyok, amelyeket létre akarnak hozni, vagy meg akarnak erősíteni, valamint a személyzeti ügyekben is jó kinevezések történjenek. Tehát van okunk üdvözölni ezeket a jelentős fejleményeket, amelyek megfelelnek az új alkotmányban is tárgyalt demokratikus aspirációknak. Tehát ott van a remény, hogy az Európai Unió segítségével, amelyet továbbra is hajlandóak vagyunk nyújtani, el tudjuk érni a céljainkat, de oda kell figyelni arra, hogy megvalósuljanak az önök áprilisi ajánlásai, amelyeket a az állásfoglalásukban megvalósítottak, illetve kértek. Köszönöm mondja az elnök. Talán egy későbbi ülésen is fogunk tudni ezzel foglalkozni. Panceri úrnak adom meg a szót, aki a Magreb delegációnak az elnöke. Köszönöm. Az Európai Parlament nagyon komoly szerepet kell, hogy játszon egyrészt oda kell figyelnünk, hogy mi történik azokkal az állásfoglalásokkal, amelyeket az Európai Parlamentben elfogadunk, és ellenőrizni kell, hogy mi történik azokban az országokban, amelyek kapcsolataink vannak. Itt most Algériáról van szó konkrétan. Szintén feladatunk, hogy figyelembe vegyük azt a súlyos helyzetet, amely kialakult a földközi tenger eh, déli partjainál. Eh, komoly destabilizációs veszélyek jelentkeztek, ezt is figyelembe kell vennünk. És valóban eh, ott van a destabilizációs veszély Algériában is. Továbbra is vannak aggodalmaink Algériával kapcsolatban. Méreténél fogva Algéria minden tárgyilagos megítélés szerint stabilizálhatja vagy destabilizálhatja az egész régiót. Ez ezzel kapcsolatos aggodalmainkat egyébként osztják az algériai eh, politikai erők is, tehát sok feladatot kell még elvégeznünk. Annak ellenére, hogy én is úgy gondolom, hogy történt előre lépés, az alkotmány, amelyet megváltoztatni készülnek, és a bemutatott változási javaslatok tényleges előrelépést jelentenek, megerősítik a jogállamiságot, demokratikus jogokat, az emberi jogokat, és meg fogják erősíteni a törvényhozás hatalmi körét, a hat, hatókörét, hatásköreit, illetve azon belül biztosítanak hatásköröket az ellenzéknek. Tehát ebben nekünk bátorítanunk kell Algériát, három módon nyújthatunk támogatást. Egyrészt van egy delegációnk Algírban, az ő feladatuk az, hogy kísérjék figyelemmel az eseményeket, és figyeljenek oda az alkotmányos reformokra, illetve annak fejleményeire. A magrebi delegáció elnökeként, mivel egy parlament közi bizottság is létezik, annak keretében is nyújthatunk támogatást Algériának, és folytathatunk párbeszédet az algériai partnereinkkel. És ezen kívül ott van még ez az Emberi Jogi Albizottság is. Nem elég azonban, hogy elfogadják a jogszabályokat, hanem azokat végre is kell hajtani, meg kell valósítani. Algéria, mint ahogy mondtam, fontos ország, oda kell figyelnünk, hogy tényleg komolyan vegyék az emberi jogokat. Tehát ki kell tartanunk a támogatásban is, illetve az odafigyelésben. Köszönjük szépen. Mindjárt megadom Lockpiller asszonynak az asszonyt, asszonynak a szót, de aztán a, az algériai nagykövetség külügyeket felelősét hallgatjuk meg először. Igen, inkább most és utána majd a képviselőket. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Először is köszönöm ezt a lehetőséget, hogy Algéria témájában hozzászaladok. Egy-két eh, megjegyzésem lenne. Először is eredetileg zárt ajtók mögött folyt volna ez az ülés. A külszolgálat beszámolója pedig előzetesen tartotta meg, tehát nem a, a, a, az albizottság során, tehát az interakció a, az algériai küldöttséggel az emberjogi kérdésekben így, így feleslegessé válik. Nem értjük igazán, hogy miért így ilyen sorrendiséget állítottak meg, miért ilyen programozással dolgoznak. Ezt szeretném volna előjáróként elmondani. Strukturális párbeszéd rendszeresen folyik eh, a, a kötelező ülések során az emberi jogi helyzet a földközi tenger térségében témájában. Például eh, február 24-én kerül majd sor egy ilyenre. A, az algériai küldöttség az európai partnerekkel tabuk nélkül mindenféle kompresszusok nélkül szívesen beszél bármiféle felmerülő kérdésre, többek között például a egyes civil szervezetek azon eh, állítására, hogy megtagadták tőlük a, a tüntetés, illetve a, eh, a gyülekezés jogát a jogszabályokkal kapcsolatban. Eh, teljesen világos, hogy előzetes jóváhagyástól kell kérni minden ilyen tüntetéshez. Azt hiszem, hogy Európában is ez így működik, a közrend érdekében van ez ugyan így ugyanígy működnek nálunk is a, is a dolgok, tehát így megalapozatlanak tartjuk ezeket az állításokat. A Egyébként az Európai Parlamentnek is megküldtük az Önök Szakbizottságának is azokat a jelentős reformokat, amelyek pont erre tekintetre vonatkoznak, hogyha egy interaktív eszmecserét szeretnének folytatni emberi jogi kérdésekben, akkor az algériai nagykövet, algéria Brüsszelbe delegált nagykövet természetesen szívesen rendelkezésükre áll, amikor ez önöknek a legmegfelelőbb. Eh, pues verá, mm, en efecto. Valójában a szokásoshoz, hogy ezeket a tájékoztatásokat azok után tartjuk meg, hogy a lezajlottak a tárgyalások, de nem mindig van így. A következő szakbizottsági ülésünk március 3-a, és az csak fél nap, ezért a lehető leghamarabb kellene azt megtartani. De szerintem az jó ötlet, hogy az Európai Külügyi Szolgálat még mielőtt megtartja a politikai párbeszédet, a szakbizottsághoz forduljon, ahol szintén adhatunk ötleteket azokról a dolgokról, amelyeket az európai parlamenti képviselők, akik az európai polgárokat képviselik, javasolhatunk, ötleteket adhatunk a külügyi szolgálatnak. Tehát eredetileg azt gondoltuk, hogy már megtörtént a párbeszéd, és ezért úgy döntöttünk, hogy nyitott ülést tartunk. Valószínűleg nem volt túl jó ötlet, de most már ez így történt. Amikor úgy döntöttünk, hogy egy nyitott ülés lesz, akkor eh, nagyon örültem annak, hogy eh, a nagykövetség eljön erre a találkozóra. És semmiféle gond nincs ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az algériai hatóságokkal való együttműködés, az Európai Parlament és a nagykövetség között, azt hiszem, hogy az algériai nép eh, előnyét szolgálhatja majd végül. Lokbiller asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az önök tájékoztatását. Számos kérdésem lenne, mert ahogyan ön is mondta, üdvözöljük az alkotmányi reformokat, illetve az előrelépéseket, amelyel elismerik, hogy a második hivatalos nyelv második hivatalos nyelvet is elismernek az országban, és attól tartok, hogy a reform végrehajtása azonban nem működik annyira jól. Ez pedig az igazságszolgáltatás függetlenségét, illetve a büntetlenség felszámolását is akadályozhatja. Szeretném, hogyha a bíróság az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos problémákat tisztázná. Következő pedig a helyszíni uniós delegációk munkája. Azt mondták, hogy önök még a fővárosból sem tudnak kijutni, és logisztikai, adminisztratív akadályai vannak annak, hogy Algéria többi részére eljussanak. Ezt eléggé súlyosnak tartom. Nyilván vannak olyan tevékenységek, amelyeket a fővároson kívül kell elvégezni. Érdekelne, hogy ezt hogyan tudják megtenni. Ami pedig az Algérban található EU küldöttségek tevékenységét illeti az emberi jogi aktivisták tekintetében, érdekelnek, hogy az emberi párbeszéden túl milyen munkát végeznek, hogy a konkrét esetekre kitértek-e a magas szintű üléseken, találkozókon. Érdekelne, hogy az emberi jogi aktivisták eh, kérdése, akik nagyon sok üldöztetésért, őket eh, megemlítették ezeken a magas szintű párbeszédeken. Érdekelne, hogy eh, az emberi jogi aktivisták hány bírósági eljárásban érintettek, és van egy új mechanizmusunk, ami 2015-ben született. Nem tudom, hogy a nyilvános ülésen tud-e erről nyilatkozni, vagy szólhat -e erről a sürgősségi alap tekintetében azt hogyan lehet felhasználni arra, hogy az emberi jogi aktivisták megmentésére használják fel, nem tudom, hogy a delegációk használták-e. Nem tudom, a, ha a kérdéseim túlságosan konkrétak, akkor pedig kérem, hogy később írásban válaszoljon ezekre. Köszönöm szépen. Hogyha valaki még szeretne hozzászólni, nem, akkor önöké, önöké a szó parancsoljanak. D'abord, je voudrais clarifier un point. Először is szeretnék tisztázni valamit arról, hogy lehet-e utazni diplomáciai misszióra az ország belsejébe. Ez nem csak az európai delegációt, az Európai Unió delegációját érinti. Alapvetően a külügyminisztériumon keresztül kell az ilyen utakat jóváhagyatni, és biztonsági problémák vannak. Ez nem csak ránk vonatkozik, ez nem az Európai Unió delegációjára vonatkozik, ez az első dolog. Emellett, ami a konkrét eh, eseteket eh, illeti, eh, írásbeli kérdést várnék, és akkor meg lehetne nézni azt, hogy tudunk-e válaszolni, illetve mit tudunk válaszolni. Ami pedig az igazságszolgáltatást illeti, és a, az alkotmánymódosítás. Nos, az alkotmánymódosításról már történt egy szavazás, az, hogy nem megy elég messzire, az azt jelenteni hogy most előre megítéljük azt, hogy ténylegesen a változások, amelyek fontosak és komolyak az alapvető jogban, illetve az alapjogban, a, a alaptörvényben, ezek mégiscsak fontosak. Nem lehet elő prejudikálni, hogy ezeknek milyen hatásuk van. E, mi magunk egyébként ugyanúgy, hogy máshol is nyomon kövjük, fogjuk követni ezeket a változásokat, és aztán fogjuk majd megítélni, e, nem adtunk még elég időt, nem volt még elég idejük az algériai hatóságoknak arra sem, hogy átgondolják, hogy hogyan eh, fogják ezt a gyakorlatban megvalósítani ezeket a jogkiterjesztő alkotmánymódosításokat. Tehát túl, túl korai még ítéletet alkotni erről. Ami pedig, eh, össz, ami pedig az emberi jogok védőit illeti, a delegációnk közvetett és közvetlen támogatást nyújt a jogvédőknek és a szervezeteiknek is. Van az Observatoire de Procé, tehát egy büntető eljárás megfigyelő funkciónk. megszerveztük 2015. decemberében, illetve részt vettünk a negyedik emberi jogi fórumon, koordináltunk egyéb eh, emberi jogi jellegű összejöveteleket is. Emellett részt veszünk a jogvédők eh, képzésében is. A külügyi szolgálat 2012 óta részt vesz a projekteken keresztül. és 2016-ban is támogatni fogjuk. A, egy programunkon keresztül a ez, jogvédőket. Ez a jogokról és kötelességekről szóló program. Tehát lesznek több városban, Oránban, algírben. képzések, tehát egy sor programunk van, és rendelkezésre áll pénz is. Ami pedig azt a problémát illeti, hogy ki kellett -e menekíteni jogvédőket. 2015-ben biztos nem volt ilyen, és tudomásom szerint korábban sem, hogy ki kellett volna menekíteni jogvédőket. Eh, amennyiben eh, írásban egy eh, pontosabb, konkrétabb választ, bocsánat, kérdést nyújtanak be hozzánk, akkor bizonyára pontosabb és részletesebb lesz a válasz is. Főként mivel már nincs időnk, a tolmácsok is tovább maradtak, mint kellett volna. Valószínűleg az információ csere a rendes módon, a szokásos módon folytatódhat. Talán hasznos lenne, hogyha a párbeszéd után találkoznánk egymással. Szeretném megköszönni a nagykövetségnek, hogy eljött Pancelli úrnak a kezdeményezést, illetve a külügyi szolgálatnak, hogy mindig rendelkezésünkre Köszönöm szépen, viszontlátásra!